nim rozpoczniemy zasadniczą część. Jó reggelt kívánok! Akkor kezdjük el a szakbizottsági munkánk fennmaradó részét. Mielőtt megadnám a szót a többieknek, még egész röviden néhány szervezésbeli kérdés. Önök is bizonyára emlékeznek rá, hogy a klíma kapcsán két aspektusról beszélünk. Dántán előadó úr elkezdte a tanácssal a tárgyalásokat. Itt a tenyész állatok és a szaporító anyagokkal kapcsolatos kondíciókról volt szó, a második pont, jogi jellegű kérdések, olyan irányelvekről van szó, amelyeket az egyszerűsített eljárásban fogadtunk el, és az ezzel kapcsolatos szavazásról. A következő szakbizottság ülésen kerül majd erre sor. És ezzel rátérünk a legfontosabb témánkra a mai ülésünkön, mégpedig a spanyol mezőgazdasági miniszterasszonyjal Isabel García Tegerina asszonyjal történő eszmecserénkre. Azokról a tapasztalatokról lesz szó, amelyekre Spanyolországban tettek szert az élelmiszer ellátó lánc gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. Kedves miniszterasszony, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat az Agri szakbizottságban, és köszönjük, hogy elmondja a tapasztalatait a spanyol ellátási lánca kapcsolatban, amelyel kapcsolatban a rendelkezéseket az Európai Unió két évvel ezelőtt fogadta el. Ez szorosan összefügg a szabálytalan verseny praktikákkal is, amelyről, amelyekről később beszélünk, illetve az Európai Unió jogi tevékenységeiről, és remélem, hogy okosabbak leszünk, miután ön kifejti nekünk a spanyol tapasztalatokat. Nagyon fontos ez a téma, már több megoldási kísérlet, javaslat is történt ezen a területen, és nagyon részletesen foglalkoztunk ezzel a témával. Nagy megelégedéssel ö, konstatáljuk, hogy ön eljött, nagyon kíváncsiak vagyunk a spanyol tapasztalatokra. Spanyolország az egyetlen ország, amely már ilyen messzire jutott. Még egyszer köszönöm, hogy eljött, üdvözöljük a szakbizottságban, és különösen azért örülünk, mert az önnel folytatott eszmecsere mezőgazdasági miniszteri minőségében azt is jelenti, hogy a parlament és a tanács kicsit közelebb kerülhetnek egymáshoz, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon gyakran különböző irányokban haladunk. Már nagyon sok munka folyt az INTA szakbizottságban is készül egy jelentés, meg Guinness asszony tollából ezen a, ebben a témában ő az előadója az Agri szakbizottsági álláspontnak, ő is bizonyára még szót kér később ebben a témában, de először is önnek adom meg a szót, miniszterasszony. Nagy érdeklődéssel hallgatjuk meg az ön előadását. Nagy örömmel hallgatjuk meg a tapasztalatait Spanyolországban. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, tisztelt parlamenti képviselők! Engedjék meg, hogy mindenek előtt köszönetet mondjak ezért a meghívásért, hogy eljöhettem majd ide önökhöz, és először is szeretnék gratulálni az elnök úrnak, valamint a koordinátoroknak, a különböző képviselőcsoportok koordinátorainak ezen kezdeményezésért, amelynek keretében itt a parlamentben ismételten kifejthetjük, hogy mely problémákat vetnek fel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az élelmiszerellátási láncban. Természetesen az elnök úr is ezt felvetette, határozottan meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Unióban is szükség van arra, hogy meghozzunk olyan intézkedéseket, amelyek által ezen problémák előfordulása visszaszorítható. A spanyol mezőgazdasági minisztérium részéről nagy érdeklődéssel követtük nyomon a különböző munkákat és anyagokat, amelyeket ezen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok témájában készítettek és hagytak az elmúlt években. Itt a Parlament, az Európai Bizottság, valamint az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság, és több alkalommal jelezt önök is, hogy milyen jelentőségű ez a probléma, és mennyire negatív kihatásai vannak figyelembe véve azt, amit eh, az említett dokumentumok tartalmaznak, és amit eh, az ellátási lánc eh, szereplői, valamint a nemzeti hatóságok is, a versenyhatóságok elmondtak, nyilván egyetértenek velem abban, hogy a helyzetet hasonlóképpen diagnosztizáljuk, és egyetértünk a probléma sürgősségét tekintve is. Engedjék meg, hogy felvázoljak néhány olyan pontot, amely által szerintem jellemezhető a jelenlegi helyzet. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok főleg akkor jelentkeznek, amikor a tárgyalási álláspont szempontjából egyenlőtlenségek merülnek fel a kisvállalkozások, és különös tekintettel a mezőgazdasági termelők nagyon súlyosan kivannak téve ezen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak. Ez pedig csorbítja a jövőbeli fennmaradásukat, illetve a gazdasági fejlődésüket és növekedésüket. A strukturális változások, amelyek az ellátási láncban bekövetkeztek, és amelyek egyre fokozottabb integrációt és koncentrációt eredményeztek, főleg az elosztás terén jelentkeztek. Ezáltal a szereplők tárgyalási helyzete és a, a termelők, valamint a gyártók gyengesége is fokozódott. Egyetértünk abban, hogy negatív hatással vannak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a beruházásokra és az innovációra nézve, ez pedig hátrányosan befolyásolhatja az egész Európai Unió gazdaságát. Végezetül a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alapvetően akadályozzák eh, a belső piac fejlődését és működését is, és eltorzítják a piaci mechanizmusokat. Egy ilyen helyzetben az Európai Unió intézményei több alkalommal arra ösztönözték a tagállamokat, hogy keressenek olyan megoldásokat, amelyek által védelmet nyújthatnak a kis vállalkozásoknak, különös tekintettel a eh, gazdáknak, és az illetékes hatóságok elgondolkoznak azon, hogy vajon mely intézkedések által orvosolható legjobban ez a helyzet. Elmondhatjuk, hogy óriási különbségek merülnek fel országonként a probléma megoldását tekintve. És engedjék meg, hogy felvázoljam önöknek azt, hogy ezt a problémát mi Spanyolországban hogyan közelítettük meg, és mely az a modell, amely már működik, és amely kezd már eredményeket is felmutatni. Hangsúlyoznám, hogy amióta hatalmon van a jelenlegi kormány, gyakorlatilag már majdnem négy éve, különösen odafigyeltünk arra a súlyos helyzetre, amely a gazdákat érinti, hiszen a tárgyaló pozíciójuk az ellátási lánc egyéb szereplőihez képest rendkívül eltérő az árképzésben is ez jelentkezik, valamint <clears throat> abban a tekintetben, hogy bizonyos piaci szereplők milyen mértékben alkalmazzák ezen kereskedelmi gyakorlatokat. Kezdettől fogva egyetértettünk abban, hogy fel kell lépnünk, elköteleztük magunkat amellett, hogy egy olyan értékláncot hozzunk létre, amely fenntarthatóbb, kiegyensúlyozottabb, és amely különös tekintettel felszámolja azt a helyzetet, amely teljesen védtelenítette a gazdákat, a termelőket, és olyan helyzetbe kényszerítette őket, amikor gyakorlatilag szerződés nélkül, árak nélkül dolgoztak, és azt sem tudták, hogy mikor kapják meg munkájukért a pénzt. Maximális konszenzusra törekedtünk az értéklánc minden egyes lánc szeme között, Éppen ezért arra törekedtünk, hogy maximálisan bevonjuk mindazon szervezeteket, amelyek hajlandóak az együttműködésre. Arra törekedtünk, hogy egy olyan szöveget dolgozzunk ki, amely a legjobban integrálja a különböző érdekeket. A 2013 per 12-es törvény ennek a munkának az eredménye, ez arra hivatott, hogy javítsa az élelmiszerellátási lánc működését. 2013. augusztus 2-án tettük közé egy hatalos közlönyben. Ez a törvény arra törekszik, hogy az agrár élelmiszeripari ágazat hatékonyságát és versenyképességét javítsa, és az egyenlőtlenségeket az élelmiszerellátási láncban résztvevő szereplők között javítsa. Ez ugyanis tisztességes versenyt eredményez, eredményez nem pusztán az ágazaton belül, hanem a fogyasztók felé nézve is. Különböző intézkedéseket helyeztünk kilátásba, ezek pedig javítják a az élelmiszerellátási lánc résztvevőinek kapcsolatát. Ennek korábban nem volt példája Spanyolországban, és azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy az Európai Unióban is példaértékű ez a törvény. A 2013 per 12-es törvény egy új jogi keretet hozott létre, amely tisztességesebb, igazságosabb, kiegyensúlyozottabb, és ez kiigazítja a kereskedelmi kapcsolatokat azon szereplők között, akik részt, vennek, részt vesznek a folyamatban a termeléstől egészen az elosztásig. Egy vegyes modellre épül ez a törvény, létezik ezen belül egy állami rendszer, amely szabályozza a kereskedelmi kapcsolatokat, valamint egy önszabályozási magán jellegű rendszer, amely pedig egy jobb minőségű keretet biztosít a kereskedelmi kapcsolatokhoz, lehetővé téve a nyomonkövetést, az ellenőrzést és a felügyeletet, amely által a létező problémákat azonosíthatjuk, és megismerhetjük azt is, hogy hogyan alakulnak a kereskedelmi kapcsolatok. Engedjék meg, hogy jellemezzem némi többé-kevésbé részletesen azon elemeket, amelyből összetevődik ez a modell, és eh, amelyet azért dolgoztunk ki, hogy az élelmiszerellátási láncot javítsuk. Először is, ami a nyilvános szabályozási rendszert illeti, kezdettől fogva úgy gondoltuk, hogy annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyük és javítsuk eh, ezt a láncot, szükség van arra, hogy a fő kereskedelmi gyakorlatokat szabályozzuk és azonosítsuk azokat, amelyeket eh, tisztességtelenek minősíthetünk. A törvény meghatározza azon gyakorlatokat, amelyeket kötelezőnek tekint, mint például a szerződés megkötése a kereskedelmi kapcsolatrendszeren belül. Az adásvételi szerződések mindenképpen írásban kell, hogy rögzüljenek, abban az esetben, hogyha az egyik piaci szereplő egy termelő, vagy a másik féle szemben gyenge, kitett helyzetben van. Nagyon jelentős változásokat vezet be a törvény a kereskedelmi kapcsolatokban, ezek korábban hagyományosnak minősültek, így például bizonyos értékesítési formáknak véget vet, amikor nem ismertek az árak, és a jogszabály eredményeképpen Spanyolországban a termelők, amikor eladják terményeiket, tisztában vannak azzal, hogy milyen árat kapnak a termékért, és azt is tudni fogják, hogy hogyan és milyen formában, mikor kapják meg érte az árat. Vannak más gyakorlatok is, mint az elektronikus árverések, ezeket pedig a maximális átláthatósággal kell lebonyolítani. Ugyanígy tilalom vonatkozik azon gyakorlatokra, amelyeket hátrányosnak minősíten, minősítünk, nem lehet például előre nem ismert árakat, illetve kifizetéseket elvárni. Vannak versenyellenes gyakorlatok, például a különböző védjegyek kezelésében, vagy az, amikor egy egy idegen kereskedelmi vállalkozási kezdeményezéssel visszaél egy piaci szereplő. Nagyobb egyenlőségre törekszünk, de ehhez nem elegendő az, hogy beazonosítsuk, melyek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, hanem létre kell hozni egy szankcionáló rendszert, illetve ellenőrzést. Éppen ezért második elemként kiemelném azt, hogy a jogszabály egy szankciókat tartalmazó rendszert is kidolgozott, súlyos esetben 1 millió euróig terjedő büntetéssel, és létrehozott egy szervezetet, amely ellenőrzi ezen gyakorlatok betartását, illetve alkalmazza a büntetéseket, ezért illetékes az információ és ellenőrzési hivatal. Szeretném kiemelni, hogy mi a mérvadó ebből a szempontból, tekintettel arra, hogy milyen nehézségek merülnek fel az úgynevezett félelemkeltés tényezője miatt, amikor visszaélésekre kerül sor. A törvény kilátásba helyezi azt is, hogy feljelentést lehet tenni, de ezt nem pusztán az érintettek tehetik meg, hanem különböző szervezetek és név nélkül is fel lehet, feljelentést lehet tenni. Az ellenőrző hivatal ex officio vizsgálatokat is kezdeményezhet, amennyiben indokoltnak tartja ezt, vagy amelyben bizonyítékok merülnek fel a visszaérésre vonatkozóan. Nem akartuk azt, hogy, hogy lehetővé tegyük ezen visszaéléseket, és ne törekedjünk ezek korrigálására. A jogsértések sürgősségének fényében kerül sor a büntetések alkalmazására. Először is felhívjuk a figyelmet arra, hogyha jogszabálysértésre kerül sor, és eretentő intézkedéseket helyeztünk kilátásba, ugyanis gyakran ismétlődő jelleggel kerül sor az ilyen szabálysértésekre, és súlyos esetben akár 1 millió euróig terjedő büntetés is kiszabható, amennyiben súlyos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és ismétlődő jelleggel követik el. A szankciók esetében kiszabtunk egy maximum 6 hónapos időtartamot, amely alatt meg kell oldani, orvosolni kell a problémát. A szankciók vizsgálata és alkalmazása az állami szervre hárul, ebben az esetben az a, művelődésügyi miniszt, a Földművelésügyi Minisztérium az illetékes, és ez semmilyen költséget nem jelent a fejlentéstevő személy vagy szervezet számára. Az ágazat, illetve a közigazgatás is nagy reményeket fűz az ügynökség munkájához, és komoly lehetőségeket látunk ebben. A termelők, valamint a piaci szereplők így egy komoly szövetségesre találtak, a jog, illetve a törvény védelme tekintetében, és ezt az idő is már bebizonyított, hogy valóban működőképes rendszer. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon fontos pillér volt az intézkedések hatékonysága szempontjából, például a az orosz vétó hatályba lépését követően a, a zöldség és gyümölcs piacra nézve ugyanis egy ellenőrzésük alá tudtuk vonni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, amelyek komoly, piacot jeleztek a, komoly problémát jeleztek a piac lezárását követően. Ez ugye főleg a zöldségeket és a gyümölcsöket érintette, hiszen ezek voltak azok a termények, amelyeket leginkább sújtotta az orosz vétó. Ugyanígy a tej szempontjából, a tejtermékek szempontjából is nagyon fontos volt ez a jogszabály, A jogszabály, a spanyol jogszabály a tejtermékekre vonatkozóan majdnem egy évvel azelőtt lépett hatályba, hogy meghoztuk volna ezt az általam említett jogszabályt, és így nagyon fontos tapasztalatokat tudtunk levonni egy olyan fontos ágazatban, mint amilyen a tej ágazat. És ennek a tapasztalatnak eredményeképpen, ugye a tej csomag kidolgozásának eredményeképpen láthattuk azt, hogy fontos olyan szankciókat is életbe léptetni, amelyek kifejezetten a telje kapcsolatos szerződésekre érvényesek. Ezzel elértük azt, hogy megerősítsük a szerződések érvényességét, alkalmazását, illetve a közösségi jogszabályok érvényesülését, ezáltal is a láncolat leggyengébb feleit védjük a termelőket. Az ügynökség, illetve az ügynökség munkájának, amint a jogszabálynak köszönhetően 2015 óta különböző ellenőrzéseket hajtunk végre, amelyek által biztosítjuk, hogy a tej ágazatban tiszteletben tartják a megállapodásokat. Ami pedig az eddig elért eredményeket illeti, elmondhatom, hogy azóta másfél éve működik ez az ellenőrző ügynökség, és azóta 663 vállalatot ellenőriztek, összesen 3000 kereskedelmi műveletet vontak ellenőrzés alá, 91 feljelentésre került sor, azért, mert a jogszabályt nem tartották tiszteletben, főleg termelői szervezetek kezdeményezték ezen feljelentéseket, és összesen 141 esetben került sor szankciók életbeléptetésére. A harmadik elem pedig, amelyet szeretnék megemlíteni, ez az önszabályozási rendszer, amely a jogszabálynak köszönhetően lépett életbe, és ezáltal jelentősen növelhetjük a védelmet azon gyakorlatokon túlmenőleg, amelyek a szabályozás tárgyát képezik. Létrehoztunk egy jó kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó kódexet, és ezen kódex önkéntes alapon bővíti azon kötelezettségeket, amelyeket a piaci szereplők felvállaltak. Ezáltal jelentősen javítjuk a bizalmat a kereskedelmi kapcsolatrendszeren belül. Ezen kódexhez csatlakozhatnak az ágazaton belül a termelői szervezetek, az elosztási láncban létrejövő vállalkozások, valamint egyéb szervezetek. Önkéntes alapon lehet csatlakozni, és ezt követően különböző intézkedések, különböző eszközök alkalmazhatók. Két évvel ezelőtt Két évvel ezelőtt dolgoztuk ki ezt a kódexet a gazdákkal, a szövetkezetekkel, az ágazattal, valamint az élelmiszer elosztó lánc képviselőivel. Ez egy olyan szöveg, amely 50 cikket tartalmaz, és ehhez csatlakozhatnak különböző vállalkozások, valamint szervezetek. A negyedik elem pedig, amelyet szeretnék kiemlít, kiemelni, ez egy nagyon hatékony rendszer, amely a konfliktuskezelést segíti elő a jó gyakorlatok kódexével, és ezáltal gyors választ kívánunk adni alacsony költségek mellett és a függetlenség biztosítása mellett abban az esetben, hogyha valamelyik vállalat nem tartotta be a jogszabályokat. Egy konfliktus kezelési rendszert is kilátásba helyez ez a kódex, ez új lehetőségeket nyújt a kereskedelmi rendszer javítása, kereskedelmi kapcsolatok javítása érdekében. Létrehoztuk például a közvetítő funkcióját, aki közbeléphet abban az esetben, hogyha a termelői szervezetek vagy a felvásárló szervezetek között nem jönne létre megállapodás, például az árak tekintetében. Ugyanígy, amikor a nagyvállalatok, amelyek csatlakoznak a kódexhez, létrehozhatják az ügyfél, valamint a szolgáltató, a beszállító védelmező képviselőjét, Ugyanígy alacsonyabb költségeket próbálunk kilátásba helyezni, és ehhez megteremtettünk egy közvetítői rendszert, amely általános jellegen működik hazánkban. A jogszabály kidolgozása során arra is fokozottan odafigyeltünk, hogy az idő próbáját is kiállja ez a jogszabály. Éppen ezért ez az általam jellemzett rendszer kiegészül, létrehoztunk egy nyomonkövetési és felügyeleti rendszert is, amely kiterjed az egész agrár-élelmiszeripari ágazatra. Így jött létre a megfigyelő központ, amely az ötödik elem, amelyet szeretnék hangsúlyozni. A megfigyelő központ munkájának köszönhetően értékelni tudjuk a törvény alkalmazásának eredményeit, beazonosíthatjuk a felmerülő és tartósan jelentkező problémákat, és közvetlen módon befolyásolhatjuk az új problémák felmerülését, és megismerhetjük azt is, hogy a kereskedelmi kapcsolatok minősége hogyan alakul. Összességében véve a megfigyelő központ azonosíthatja azon pontokat, amelyeket javítani kell, és amelyek fokozottabb figyelmet igényelnek, és így biztosíthatjuk azt, hogy napra kész legyen a törvény. Kevés idő telt el, amióta hatályba lépett ez a jogszabály, és nem telt még elegendő idő ahhoz, hogy bebizonyítsuk, milyen lehetőségek rejlenek ebben. Már most megerősíthetjük azt, hogy a változások négy évvel ezelőtt még elképzelhetetlenek voltak de tekintettel arra, hogy olyan gyakorlatokat és szokásokat próbálunk megváltoztatni, amelyek nagyon hosszú múltra tekintenek vissza, komoly erőfeszítés és további idő szükséges, abban azonban biztosak vagyunk, hogy jó úton haladunk a célok elérése érdekében. Ugyanígy a jogszabály egy egységes normát kíván létrehozni, amelynek, amelyek tartalmazzák az általam említett elemeket, úgy gondolom, hogy a fő sikere ennek a jogszabálynak éppen az, hogy képes volt egy olyan jogszabályt megteremteni, amely mindenkire kiterjed, az összes piaci szereplő részt vesz ebben, mindenkire vonatkozik, ez egy integráló törvény, amely egyensúlyra törekszik a jogok és a kötelezettségek tekintetében. Ezeket minden piaci szereplőre kiterjeszti, teljesen független attól, hogy az ellátási láncban mi a pozíciójuk. A jogszabály által megpróbáltuk a különböző ágazatokra és piaci szereplőkre kiterjeszteni a jogszabályt, bevonva őket, annak érdekében, hogy jobban működjön az ellátási lánc, és el akarjuk kerülni azt, hogy az ellátási folyamatban ellenfélként tekintsenek, vagy versenytársként tekintsenek egymásra. Úgy gondolom, hogy az értéklánc eh, olyan tempóban fejlődik, ahogyan a lánc eh, leggyengébb eh, szeme, leggyengébb láncszeme alakszik, alak, mm, mm, fejlődik. Éppen ezért fontos, hogy egyensúlyra törekedjünk. A célokat, amelyeket már elértünk ezen jogszabályon, minden bizonyal ki fogjuk terjeszteni a jövő években, az elkövetkezendő években. Nagyobb egyensúlyra van szükség a kereskedelmi kapcsolatokon belül, el kell kerülnünk a versenyellenes gyakorlatokat, amelyek kizárólag egy piaci szereplő érdekeit képviselik, és amelyek az értéket csökkentik a láncolat során. A generált értéket kell növelnünk, és javítanunk kell a lánc struktúráját. A tárgyalási pozíciót is javasol, javítanunk kell, a termelők számára, mert így jobb helyzetbe kerülnek, és nagyobb értéket tudnak maguk is előállítani. Jobb működést kell biztosítani a piac szempontjából, ezáltal az innovációt és a versenyképességet is javíthatjuk a vállalatok esetében. Úgy gondolom, hogy egy jó jogszabályról van szó, ami mindenképpen hozzá fog járulni ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabb legyen hazámban az agrár élelmiszeripari ágazat, Éppen ezért eh, már most eh, szeretném felajánlani a parlamentnek eh, együttműködésünket, ahogyan azt már több alkalommal hangsúlyoztam Hogan biztos úrnak is. Készek vagyunk arra, hogy együttműködjünk mindazon feladatokban, mindazon aspektusokban, amelyekben az általunk szerzett tapasztalatok hasznosak lehetnek mások számára is. Arra szeretném ösztönözni önöket, hogy folytassák a közös normák kidolgozását, mert ezek az egységes piac jó működését segítik elő, és segítik a vállalkozásokat az innovációk terén is. Ez ugyanis az egész Európai Unió gazdaságának előnyét szolgálja majd, és ezáltal jobb pozícióba kerülnek az európai termékek a külföldi külső piacokon is. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, miniszter asszony, ezt a tájékoztatást. Köszönjük ezt a pontos információt, amelyet adott. Gratulálni szeretnék önnek a bátorságához és az elkötelezettségéhez. Hiszen pontosan tudjuk, hogy a különböző intézmények milyen válaszokat adhatnak a piacgazdasági mechanizmusok megsértésével kapcsolatban. Az ön fellépése egyértelmű, világos, és azt hiszem, hogy ez egy jó példa, jó gyakorlati példa, melyet önök adnak mindenki számára. Nos, az Európai Parlament hagyománya szerint először a koordinátoroknak adjuk meg a szót. 14-en kértek szót. Kérem, hogy mindenki kettő percre korlátozza magát. Mi több, az órát, a stopper órát is beindítom, de látják a kalapácsomat is lengetem, úgyhogy ha valaki túllép pi az idejét, akkor lecsapok a kalapáccsal. De szúr, tessék parancsoljam! Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszterasszony, és az előadását. Köszönöm szépen, hogy itt van, köszönjük, hogy eljött hozzánk. Meg kell, hogy mondjam, hogy programjával, melyet Spanyolországban megvalósít, eh, pozitívan meglepett. Mariad McGuinness kollégánk felel ezért a témáért a frakciónkon belült. Gondolom, hogy nagyon figyelt ő is, azt hiszem, hogy van mit tanulnunk önöktől. Érdekes hallani, hogy a tagállamoknak milyen lehetőségeik vannak. Én többször felszólítottam már a saját agrárminiszteremet Németországban, hogy saját nemzetállami hatáskörében lépjen fel hatékonyabban joggal említette, hogy egy lánc olyan erős, mint amilyen a leggyengébb láncem. Én egy nagy szövetkezeti tejüzem elnöke vagyok, 1900 gazdálkodó termeli a tejet, de mi még mindig kicsik vagyunk a nagykereskedelmi láncokkal összevetve. Tehát a leggyengébb láncem mindig a termelők által jelentett láncem. Kérdésem a következő. A kereskedelmi láncokat hogyan vonták be a munkába? Készek voltak az együttműködésre, vagy inkább kényszerből működtek együtt? Azt is, arról is beszélt, hogy a fizetési határidőket csökkentik. Kérem, hogy adjon konkrét adatokat, hogy milyen hosszú a várakozási idő, a kifizetésekre való várakozási idő, és tudja ezt más termék, termények esetén is a szankciókról is beszélt, hiszen hogyha nincsen szankció, ha csak önkéntes alapon működik a rendszer, ez a mi tapasztalatunk a múltból, akkor bizony nem annyira hatékony. Az eredményesség ellenőrzéséről is beszélt. Valóban ez az ellenőrzés fontos, hogyha igazán működőképessé akarjuk tenni ezt a rendszert. Örömmel megkapnánk ezt az előadást írásos formában is, illetve a modellről való tájékoztatót, hiszen van mit tanulnunk öntől. Én személyesen is a néppárti frakció minden sikert meg kíván önnek, és örülünk annak, hogy egy olyan nemzetállami rendszert épített ki, melyet mi is átvehetünk, melyből tanulhatunk. Köszönjük szépen, Kast úr! Köszönöm szépen, De Castro Köszönöm um, Elnök úr, kedves Izabella, kedves miniszterasszony, köszönöm szépen ezt az érdekes előadást, melyben bemutatták a spanyol tapasztalatot egy olyan pillanatban, amely számunkra itt az Agriban különösen fontos. Hiszen éppen ma szavazunk Maried McGuinness kollégánk szövegéről a tisztességtelen piaci gyakorlatok kapcsán. Éppen ezért tehát tökéletes időpontban jött el hozzánk, hiszen az Európai Parlament éppen az élelmiszerellátási láncon belüli tisztességtelen gyakorlatokról szóló dokumentumról szavaz. A 2013-as spanyol törvény az élelmiszerellátási láncon belül a domináns pozícióval való visszaélést is definiálja, és ebből van nekünk is mit tanulnunk. Gondolok az én hazámra, Olaszországra, amelyben éppen ma tüntetések vannak egy multinacionális cég um, túlhatalma ellen, ez egy európai multinacionális cég, ilyen módon, tehát nem külföldi, Európán belüli multinacionális cég, amely friss tej piacát dominálja Olaszországban. Nagyon nehéz a termelők helyzete nincs hatalom a kerükben, és nem tudják befolyásolni az írásos szerződéseket, és végképp nem tudják a tisztességtelen piaci gyakorlatokat kiegyensúlyozni. Éppen ezért gratulálok és üdvözlöm a spanyol törvényt, ugyanakkor a puding próbálja az, e, a kóstolás, meg kell nézni, hogy sikerül-e a nagy szereplőkkel szemben hatékonyan föllépni, akik olyan szerződéseket kényszerítenek a termelőkre, amelyek nehéz helyzetbe hozzák őket. Mindez persze nagyon nehéz helyzetbe hozza magukat a kormányokat is, hiszen nagyon nehéz a szerződéskötési szabadságba beavatkozni. Voltak éppen tehát a nagy multinacionalis cégekkel szemben derül majd ki, hogy mennyiben hatékony ez a törvény. Most pedig a képviselő. Yes, thank you, Chair. Um, I would like... Köszönöm szépen, elnök úr. Átadom a kollégámnak a szót ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, miniszter úr, miniszter asszony, és köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes volt ez az előadás. Közvetve kapcsolódik az ön előadásához a kérdésem Elnézést, hogyha úgy érzi, hogy talán túl gyanulatlan a kérdésünk, kérdésem. Az antibakteriális rezisztencia nagy probléma Európában, ez többek között a gyógyszerekkel dúsított takarmányból származik, és Spanyolországból ered leginkább ez a probléma. Ennek ellenére a, parlament, a spanyol parlamenti képviselők a gyógyszerrel dúsított takarmányról szóló jogszabály felvizezésére törnek. Kérdezem, hogy hogyan látja ön ezt a kérdést, hogyan értékeli, bár nem az önök pártjából, de az önök országából jönnek ezek a parlamenti képviselő kollégák, tehát hogyan látja ezt a kérdést, és az antibiotikumok megelőző alkalmazását hogyan látja, hiszen ez mind a közegészségügyre, mind a szabad piacra veszélyes lehet. Kérem önt, hogyha lehetséges írásban is, és persze itt szóban is válaszoljon erre a kérdésre. Köszönöm. Dziękuję pani poseł Sedra. Szedra képviselő. Gracias, president. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterasszony, én voltam az egyik olyan koordinátor, aki nem támogattam, hogy eljöjjön majd ide, hiszen biztos voltam abban, hogy bizonyos lényeges kérdésekről meg fog feledkezni. És valóban Említette például a tejet, ezt példaként hozta fel. Én úgy gondolom, hogy a nyáron tapasztalt tüntetések, valamint a válaszok, amelyet hallhattunk, amikor aláírták a végleges megállapodást, egyértelműen megkérdőjelezi azon sikereket, amelyeket ön itt megpróbált eladni a bizottságnak, azon jogszabályról, amelyet a spanyol állam meghozott. Az állami szabályozási rendszer, amelyet ön említett, ezen jogszabály kapcsán egy lényegi pontról megfeledkezik, nevezetesen az ár kérdéséről, és azért feledkezik meg erről, mert amikor önök szabályoznak, akkor nem a termelést vagy a piacot szabályozzák, és azt sem veszik figyelembe, hogy a versenyjogszabályok milyen hatást váltanak ki, hiszen gyakorlatilag megakadályozzák azt, hogy valós tárgyalás jöjjön létre azon árakról, amelyeket a termelők elvárhatnak terményeikért. És itt tulajdonképpen csak egy újabb terhet hárítanak a termelőkre, hiszen tudják, hogy mennyit kapnak majd, de azt tudják, hogy nem annyit fognak kapni, amennyiből megélhetnek majd és amikor említik, hogy ez azt jelenti, hogy megerősítik az, a tárgyaló pozíciókat, hát engedje meg, hogy ezt megkérdőjelezzem. A spanyol államban voltak és vannak is szakmaközi szervezetek, amelyekben jelen vannak az ellátási lánc különböző képviselői. Léteztek és ma is léteznek agrárszervezetek, amelyek képviselik a termelőket a spanyol államban. Miniszterasszony, nem kell semmi újat kitalálni, egész egyszerűen szabályozni kell annak érdekében, hogy valóban a tárgyalások a minimál árat is magukba foglalják, hogy a termelők méltó megélhessenek a mezőgazdasági munkából a spanyol államban és az Európai Unióban is. Köszönöm. Köszönöm, Hajzling képviselő parancsolja. Katalán kollégámnak, Jorgi kollégának adom át a felszólalás jogát. Köszönöm, miniszter asszony. Először is az ALDE képviselőjét szeretném kiegészíteni. Nem mindenki, aki a spanyol államból jött, támogatja azt, amit elmondott. Lehet, hogy sokan, de nem mindenki. Miniszter asszony, azt hiszem igaza van, amikor azt állítja, hogy végre van egy törvény, ez már önmagában is javítja a korábbi helyzetet, de tisztában van azzal, ahogyan azt a kolléganőm is elmondta, hogy egy minimál árra való hivatkozás nélkül, ami leg, legalább a munkát és a minimál beruházást lefedni, ez nem elég. A termelők, önök is tudják, hogy nagyon szkeptikusan viszonyulnak ehhez az egészhez, hiszen említette ugye a kódexet, az önszabályozást, itt a kódex egy önkéntes alapú kódex, tehát ez eléggé felvizezi a jogszabálynak az erősségét. Tudja, hogy hazánk, főleg a gyümölcs és a növénytermesztés esetében főleg exportra termel. Az állami intézkedések pedig, amelyek a helyzetet javítani hivatottak az ellátási láncban, gyakorlatilag elég erőtlenek, hiszen itt egy olyan ágazatról beszélünk, amely az Unió más országaiba exportál. Van egy európai irányelv, amely védi a fogyasztókat az esetleges visszaélésekkel szemben. Ugyanakkor az Európai Unió mit nyújt a fogyasztók védelme érdekében. Itt megint csak egy kódexről van szó, egy jó gyakorlatokat tartalmazó kódexről, ez megint csak önkéntes alapú. Az orosz vétó miatt ugye nem lehetett Oroszországba exportálni, ennek az árát is a termelők figye, fizették meg, de ezen termékek aztán az európai piacra kerültek. És a parlament úgy gondolja, hogyha nincs egy komoly, erős, határozott európai irányába, mely az összes európai termelőt védi, akkor gyakorlatilag az állami irányelveknek elég kevés esélyük van. Szeretném megismerni erről a véleményét. Dziękuję, pan poseł Ferrand. Köszönöm szépen, Ferrand úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterasszony, köszönöm ezt az eszmecserét, de rögtön meg is mondanám önnek azt, hogy most egy európai szövegről beszélünk, és egy óriási kiegyensúlyozatlanságot látunk az élelmiszer ellátási láncban, vagyis ez európai szintű probléma, veszteséges a termelés európai szinten, óriási a bevételnyereség, és ezt a fogyasztók érzik meg elsősorban. Minden egyes tagállamot auditálni fogunk, és meghallgatásokat szervezünk, hogy megtudjuk, hogy mi a megoldás, de e, talán ez sem segít, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a probléma gyökere elsősorban egy olyan egyezményben rejlik, amely rögzítette az árakat, illetve az európai versenyképessége alapvetően torzul, hiszen az árak volatilisek, nagyon ingatagok, és lefelé kell kerekíteni őket. Az élelmiszerláncban és az nagy ellátó láncokban is meg kell szüntetni ezeket az áldatlan állapotokat a nagy és a kiskereskedelemben is végül, pedig miniszterasszony talán arról kellene eszmét cserélnünk, a mindenféle piaci szereplő termel, termelők és a fogyasztók részéről, hogy hogyan lehetne megszüntetni ezt az igazságtalanságot, a minimálisat kérjük, az európai versenyjogot kell alapvetően megváltoztatni ahhoz, miniszter asszony, hogy ez megváltozzon. Köszönöm szépen. Megint ez asszony kap szót, hiszen ő írta ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter asszony, hogy eljött hozzánk. Általában miniszteri szinten nem látogatnak el hozzánk. Köszönöm, hogy eljött, és remélem, hogy más miniszterekkel is a lehetőségünk nyílik a jövőben. Néhány dolgot szeretnék tisztázni. Ön határozottan fellépett politikai szinten is, Spanyolországban ehhez gratulálok, hiszen felismerte ennek a szükségességét. A második dolog a szabályozás és az önszabályozást is összekapcsolták. Jelen pillanatban Európai Unióban egy önkéntes alapú kódexről beszélünk, és nagyra értékelem az ön megjegyzéseit a tekintetben, hogy itt ugye két út van, a szabályozás és az önszabályozás, és ezt össze kell kapcsolni. Aztán a harmadik dolog, amit a bevezetőjében említett, ez a fenntarthatóság, az élelmiszer ellátólánc fenntarthatóság, és azt hiszem, hogy erre kell koncentrálnunk, azt kell tudomásul vennünk, hogy ez rendszer működőképes kell, hogy legyen, a az élel, a, a versenyről kell beszélnünk az élelmiszerellátási láncban. Szeretném tudni, hogy önnek -e ezzel kapcsolatban mi az elképzelése, és nagyra értékelném én is, hogyha írásban is megkapnánk ezt a felszólalást, amit öntől meghallottunk, ezt gondolom mások is szeretnék. A verseny joga mi az összefüggés ezeknél a törvényekről, amiről, amelyekről ön beszélt. A kérdésem az az, hogy ha ellenző hangok voltak, akkor kik ellenezték ezt. A másik pedig a fogyasztói perspektíva. Mindenki arról beszél, hogy a fogyasztókat kell figyelembe vennünk, de szerintem ezek, itt nincs, ezek a felek nem állnak olyan nagyon távol egymástól, a fogyasztók ugyanúgy részei ennek a körnek. Azt hiszem, hogy a szavazás küszöbén az ön felszólalásra nagyon fontos volt. Remélem, hogy tudjuk folytatni ezt a konstruktív munkát. Köszönöm szépen. Egyre többen jelentkeznek szólásra. Még egyszer kérek mindenkit, hogy röviden fogalmazzon. Van egy olasz látogató csoportunk a teremben, Mindenkit köszöntök itt a mezőgazdasági szakbizottság ülésén. Most Kassziavónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszterasszony, hogy eljött ma hozzánk. Szeretnék gratulálni a spanyol kormánynak ezen úttörő jelentőségű kezdeményezésért, ami nagyon sok jót hozott. Ez egyértelmű. Nagyon érdekes és nagyon jó ez a kezdeményezés. Szeretném megkérdezni a miniszter asszonytól, hogy nem gondolja azt, hogy a jogszabály javítása a jogszabály javítása szempontjából nem csak nemzeti, hanem európai szintű együttműködésre is szükség van, hiszen a piac ugye európai, van egy közös piacunk, egyértelmű hogy az ellátási lánc nagyon sok esetben több országra is kiterjed. Tehát a hatékonyságot talán így is lehetne eh, javítani. Ami pedig a tejet illeti említette, a tej ágazatot. Én úgy gondolom, hogy az európai tejcsomag javítható, van mit javítani rajta, ugyanúgy, mint ahogy a termelői szervezetek befolyása is javítható, illetve nekik több lehetőséget kell biztosítani, hogy határozottabban beavatkozzanak az ellátási láncba. Nem gondolja, hogy ebbe az irányba kellene-e a tejcsomagnak elmozdulnia európai szinten is. Végezetül azt szeretném megkérdezni a miniszterasszonytól, hogy nem gondolja, hogy az AIK, ez a spanyol ügynökség egy jó példa lehet arra, hogy minden egyes tagállamban létrejöhetne egy ilyen ügynökség, és így minden tagállam rendelkezhetne ezen megfigyelő és kutatási potenciállal. És a spanyol szankciók példája, ami ugye határozott egyértelmű szankciókat jelent, talán exportálható lehetne más tagállamba. Dziękuję pani poseł Aguilera. Bardzo proszę pani. Köszönöm. Aguilera asszony. Köszönöm szépen, miniszter asszony, köszönöm, hogy eljött. De először is azt szeretném jelezni, hogy nem tartom megfelelőnek itt és most a spanyol miniszterasszony felszólalását, hiszen három hét múlva három hete hirdették ki a választásokat, ugye decemberben választásokra kerül sor, és amikor választási kampány folyik, azt hiszem, hogy egy kormány képviseletének jelenléte itt nem megfelelő. Elnök asszony, miniszter asszony, minden esetre köszöntöm itt a mai ülésen, és a következőt szeretném elmondani. Említette, hogy négy évvel ezelőtt milyen volt a helyzet, azóta nagyon sok minden történt, lényegesen javították a helyzetet. Azért annyira nem sikerült mindent orvosolni, és annyira nagy sem volt a káosz annak idején a gazdák szempontjából. De szeretném elmondani, hogy ez a jogszabály jó szándékú, érdekes célokat tűzött ki, ami számomra a legérdekesebb, ez a szankcionáló rendszer, valamint az ügynökség létrehozása. Azt hiszem, hogy ez a legpozitívabb. Ugyanakkor a jogszabály két alapvető kérdést nem eh, tudott megoldani, már pedig a gazdák, eh, a termelők, az állattenyésztők ezt eh, fokozottan követelik egyfelől, az reklám reklámterméként való felhasználása, valamint nem szabályozta a, az, érték, az értékesítés kérdését sem. A koordinátorunk is említette ezt, van két nagy ágazat, a két nagy vállalat a tejágazaton belül, amely újabb szerződéseket kötött Spanyolországban, megújította a szerződéseket méghozzá úgy, hogy lefelé kerekítette a tej árakat. Ez lett volna a javítás. De szeretném még megragadni ezt a lehetőséget is, hogy mivel Tunéziáról fogunk beszélni, nem tudom, hogy miniszter asszony megfelelőnek tartja -e azt, hogy a Tunéz, Tunéziával kapcsolatos kontingenst növeltük, ezt hogyan értékeli? Azt hiszem, hogy erről is szeretném meghallgatni a véleményét. Pampus Európa. úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter asszony, szeretném megköszönni, hogy áttekintést kaptunk öntől a spanyol helyzetről, és örülök annak, hogy megragadta a kezdeményezés minden külső ösztönző nélkül, és már megmutatkoznak az eredmények. A kérdésem, ön szerint jobb lenne, hogyha egy közös Európai Uniós rendszerünk lenne, vagy inkább a tagállami rendszerek a jobbak, hiszen a tagállami rendszerek konfliktusokat eredményeznek, jogsértéseket és mindenféle viszályt. Azt hiszem, hogy a tejszektorban tapasztaljuk a legsúlyosabb problémákat, nagyon alacsonyak az árak, és a litván tejtermelők tegnap átnyújtottak nekem egy petíciót 40 ezer, 4 és fél ezer aláírással, és ezek az aláírások arról tanúskodnak, hogy nagy az igény egy egységes kifizetési rendszer, egy egységes teipari szabályozási rendszerre. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy megelőzzük a jövőbeli válságok kialakulását, és fontos az, hogy a termelők ne érezzék a válság negatív kihatásait. Én úgy gondolom, hogy valamennyi tagállamnak azt kell biztosítania, hogy a tejtermelők, a tejgazdáknak erős tárgyalási pozíciója legyen. Ön mit gondol arról a lehetőségről, hogy legyen egy egységes európai rendszer? Minden jót és sok sikert kívánok a további legjobb gyakorlatok alkalmazásában az országában és Európában. Köszönöm, Kostinger asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a miniszterasszonynak, amely nagyon érdekes elképzeléseket tartalmazó előadás volt. Azt hiszem, hogy nagyon erőteljesebben, erőteljesen foglalkozunk az európai dimenzióval, és elkerülhetetlen az önkéntességtől elmozdulni, és bizonyos intézkedéseket foganatosítani, hiszen ezek az európai ellátási láncok a káoszba fulladnak, elveszítjük a kontrollt. A kérdésem az, hogy Amióta a törvények életbe léptek Spanyolországban, ön szerint mik voltak ennek a rendszernek a gyenge pontjai? Ön személy szerint hol javítana a rendszeren? És konkrét ö, ö, iránymutatásokat ö, az európai szintű fellépésre hol látna? Köszönöm. Buda. Buda képviselő. Köszönöm szépen. Mulțumiri pentru expunerea făcută. Am o întrebare punctuală și foarte scurtă legată de... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter asszony. nagyon rövid kérdésem van a sertéshús piacáról. Jártam én Spanyolországban is többekkel megvitattam ezt a kérdést. Arról tájékoztattak, hogy egy kiló sertéshús egy eurós áron kell el. Kérdezem, hogy hogyan képesek ezzel az átvételi árral az ágazatot életben tartani, hiszen egy kiló hús előállítása voltak éppen az eladási árnak felel meg. Van-e valamilyen kormányzati mechanizmus, melyel a gazdálkodókat támogatják, az állattartókat támogatják, Máskülönben nem tudom elképzelni, hogyan eh, élik túl ezt az átvételi árat, hiszen az átvételi ár annyi, mint az előállítási ár. Parancsoljon, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ketten már megfeltették a kérdésemet, de azért még egyszer felteszem. Jól értem? tehát hogy saját jogi megoldást vezettek be Spanyolországban. Kérdezem, hogy segítene, hogyha volna-e egy európai szabályrendszer segítene -e egy európai jogszabály, vagy pedig inkább akadályozná a hatékony fellépést? Újépán Poszó Bogovics. Bogovics képviselő, tessék. Miniszter asszony, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, miniszter asszony a spanyol megközelítésről beszélt, de sajnálatos módon azt kell megállapítanom, hogy Európai Uniós szinten nem tudjuk, vagy nem akarjuk tudni, hogy ez valóban a helyes út. Ezért még egyszer gratulálok önnek Spanyolországban. Egy dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt szankciókkal megtámogatott törvényekről beszélünk Spanyolországban, ellenőrzési és szankciós intézkedésekről, másrészt pedig van egy önszabályozó rendszer is, egy békéltető, egy konfliktuskezelő rendszer, vagyis nagyon fontos a, az ilyenfajta jogszabályok előkészítésében, hogy minden résztvevőt bevonjunk ebbe, de a fogyasztókat és a közvéleményt is. Nem vagyok optimista, nem hiszem, hogy a mezőgazdasági szektorban nyerhetünk a monopóliumok és az óriás vállalatok ellenében, de azt gondolom, hogy mégiscsak fontos megpróbálni bevonni ebbe a folyamatba a közvéleményt, a fogyasztókat, és folytatni fogjuk a fáradozásainkat ebben az irányban. És ön, az ön példája, a spanyolok példája ihletet, jelent a számokra, de nem hiszem, hogy minden európai országban lehetséges ilyen törvény. Azt hiszem, hogy az egész alapvető hozzáállásunkat kellene ezt megváltoztatni Európában. Andrew. Andrew, kollega parancsoljon. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour aussi euh, remercier Madame la Ministre de, de sa présentation. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Nos, Ugye önnek megvolt a bátorsága ahhoz, hogy határozottan fellépjen, és fontos az, hogy megnyerte a partnerek bizalmát is, de a szerződések esetében még mindig vannak problémát. A kérdés az, hogy hogyan lehet win-win helyzeteket előállítani, és nagyon fontos tényező itt az ár. Ki rögzíti az árat? Ez a kérdés, ez a kérdésem, hogy önök az árképzésben milyen szereplőket vontak be? Házelkamp. Házelkamp úr parancsoljon. Asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszterasszony. Évről évre szörnyű halált halnak a spanyol bikák a békaviadalon. Lassú, kín szenvedéses halál ez. Ezen felül sok spanyol városban, faluban barbár gyakorlatokat követve, például tóru de la Vegában gyilkolják meg a bikákat, ahol lovasok dárdákkal gyilkolják a bikákat, vagy egy más helyen pedig a bikákat felgyújtják, üldözik őket, és így gyilkolják őket, kínozzák őket halára. Sok spanyol állampolgár és az európai állampolgárok többsége ennek a gyakorlatnak véget akar vetni. Úgy gondoljuk, hogy itt az Európai Parlamentben, hogy ezen viadal bikák neveléséhez nyújtott európai támogatást meg kell szüntetni. Kérdezem, hogy mikor szüntetik meg e barbár e, múltba révedő gyakorlatokat. Köszönöm. Szépen Kuzsmuk képviselő kapszott, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony. Két kérdésem van. Az a jogszabály, amelyet leírt, amelyet bemutatott, egy éve már hatályban van Lengyelországban. Milyen tapasztalatokat szereztek a jogszabály alkalmazása során? Hogyan befolyasolta ez a gazdálkodók életét? Javult az ő helyzetük? És milyen kihatása volt az árak, árakra, az árak alakulására ennek a jogszabálynak? Második a miniszter asszony, a következő. A törvény végrehajtását ellenőrző rendszer egy büntetési, intézményi büntetési rendszert alkalmaz, milyen büntetéseket szabtak ki? Köszönöm. Martínez képviselő. Gracias, señora ministra. Köszönöm, miniszterasszony, hogy eljött hozzánk, bár szerintem sem megfelelő az időpont, hiszen küszöbön állnak a választások. Említette a jogszabályt és az által előidézett javításokat, de ez szemfényvesztés, hiszen hogyan állíthatjuk azt, hogy bármit is javított volna a termelők, a gazdák helyzetén, amikor 2014-ben 7,1%-kal csökkentek a jövedelmeik. Hogyan állíthatjuk azt, hogy javított ez a jogszabály, amikor ez az egyik legrosszabb év a tejtermelők számára? Számomra egyértelmű az, hogy ön és én egyértelműen más világban, más országban élünk. Őszintén szólva, mit érnek a nagyvállalatokra kirott szankciók? Ezáltal önök szerint javítható a helyzet? Nem kellene inkább a modellen változtatni, ami által jobb védelmet tudunk biztosítani a gazdáknak és a termelőknek, és jobban megbecsüljük az általuk végzett munkát? Dziękuję pani poseł Schajer. Schajer képviselő parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. A miniszter asszonyra tekintek Nos, ez a kérdés rendszeresen visszakerül a napi rendünkre. Én részt vettem Brüsszelben a gazdálkodók tüntetésén. Nos, az önök országában egy jó tapasztalatról számoltak be, de azt is tudjuk, hogy Belgiumban is jó programot irányít, irányoztak elő. Tudom, hogy ön a saját országában aktív, de kérdezem, hogy a tanácsban az, a miniszterek tanácsában is fellépe annak érdekében, hogy hatékony európai szabályozást fogadjunk el. Jelzem egyébként, hogy egy tényfeltáró tévéműsor nagyon pontosan megmutat, hogy mire is fordítják a krízis alapokat. Ezt csak úgy mellékesen mondom. Kaputó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a miniszter úr, miniszterasszonynak, hogy eljött. Köszönöm, hogy megtartotta az előadását. Egy kis észrevételt szeretnék tenni. Egyrészt gratulálok a spanyol kezdeményezéshez, tehát nagyon sok feedbackkel, visszajelzéssel még nem rendelkezünk annak érdekében, hogy megítéljük, értékeljük ezt a törvényt. Azt hiszem, hogy érdemes volna a legjobb gyakorlatokat tanulmányozni, hogy lássuk, hogy átvehető ez az európai szintére is ez a szabályozó rendszer, vagy sem. Azaz tehát, hogy szükség van európai szinten egy harmonizált jogszabályra. Miniszterasszony, kétszer említettem az élelmiszer csalás kérdését, a hamisított élelmiszerek kérdését. Hát ez egy nagy kihívás az európai szintéren is. Kérdezem, hogy milyen eszközökkel, milyen intézkedésekkel lehetne fellépni e jelenség ellen az európai szintéren annak érdekében, hogy határozottan véget vessünk a címkézés és a származási bizonylatok hamisításának eredő gyakorlatnak. Nos, úgy gondolom, hogy sok kérdést hallottunk, 23-an szegezték a miniszterasszonynak a kérdéseiket. Engedjék meg, hogy én is feltegyek egy kérdést. a európai szintéren, a tanácsban hogyan fogadják a spanyol javaslatokat? Bemutatta-e formálisan is, mint egy Spanyolországban bevett és elfogadott jogi gyakorlatot ezt az agri tanácsülésem? Minasz, miniszterasszony, kérjük, hogy válaszolja meg az önnek feltett kérdéseket, parancsoljon. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias a todos. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a kérdését, megjegyzését. Megpróbálok mindenre választ adni. Jó néhány kérdés azért jelentésen eltér az említett törvénytől, de azért ez is egy lehetőség arra, hogy kifejtsem a spanyol álláspontot, még akkor is, hogyha némileg eltér az ülés tárgyától a kérdés. Említették, hogy az elosztó lánc hogyan fogadta a szankciókat, vonakodva vagy örömmel. Hát természetesen az elosztás terén valószínűleg a korábbi helyzettel, a törvény előtti helyzettel kényelmesebben boldogultak, hiszen erőfölényük volt ugyanezt az Európai Unió más országban, országában is megállapíthatták, hogy az élelmiszer lánc más részei által termelt értékből is részesültek. De említettük, hogy, említettük, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, mindenkit bevontunk, és az elosztás kezdettől fogva, az lánc képviselői kezdettől fogva egészen az utolsó pillanatokig a tárgyalások részét képezték, bevontuk őket. Nagyon nagyra törő volt ez a törvény. Mindig az volt a célunk, hogy mindenki hozzájáruljon ehhez, és az elosztási lánc képviselő is egyetértsenek ezzel. A gyakorlatokon változtatni kellett, de ehhez fontos volt az elosztás képviselőinek jóváhagyását is megszereznünk. Gyakorlatilag két évet vettek igénybe a tárgyalások, de az értékesítő lánc, az értékesítők is csatlakoztak ehhez, hozzájárultak, ami nagyon fontos volt és szükséges. A tárgyalások sok időt vettek igénybe, komoly erőfeszítéseket igényeltek, de nyilván sem értem egy jogszabálynak, hogyha az érintett felek nem csatlakoznak. Tehát a tárgyalások hosszadalmasak voltak, de végül minden érdekelt fél, így az értékesítő lánc képviselői is hozzájárultak a jogszabályhoz, és egyetértenek vele. Az ügynökség ellenőrzéseket hajt végre, ezek állandó felülvizsgálat alatt állnak, és természetesen igazodnak a különböző körülményekhez is. A múlt évben, amikor az, amikor az ellenőrzési terv életbe lépett, a zöldség és gyümölcs ágazat volt a tárgya, hiszen az orosz vétó miatt nagyon fontos volt orvosolnunk a helyzetet, gyenge helyzetben volt az ágazat, és az értékellátási lánc minden részét bevontuk. Ugyanez mondható a tejágazatról is. Ebben a tekintetben Spanyolország nem képez kivételt az Európai Unióban. Az ellenőrzési menetrend most különös tekintettel odafigyel a tej ágazatra, amelynek prioritást tulajdonítunk tekintettel a jelenlegi helyzetre. De említettem, hogy az ellenőrzések, az ügynökség által végrehajtott ellenőrzések dinamikusak, ezek változtathatóak, attól függően, hogy egy adott pillanatban az ágazat helyzete hogyan változik. Természetesen a beszédemet nagyon szívesen eljuttatom bárkihez, a jogszabály tervezeteti, a jogszabályt is, hogy jobban megismerkedjenek azon öt elemmel, amelyet alapvető elemként ismertettem ebből a jogszabályból. Említette a szocialista frakció koordinátora Pablo de Castro, említette a tejágazatot, illetve a nagyvállalatok szerepét. Én az imént ismertettem bizonyos intézkedéseket, amelyek szokványosak voltak, és most már egész egyszerűen tilosak és szankcionálhatók. Nem lehet módosítani egy szerződést, egy szerződés aláírás előtt. A szerződés kötéskor bizonyos minimum követelményeknek teljesülniük kell. Tehát nem lehet bármilyen szerződést megkötni, bizonyos minimális követelményeknek teljesülniük kell. és eh, természetesen a törvény minden vállalatra érvényes, méretüktől függetlenül, de különös tekintettel érvényes a nagyvállalatokra, hiszen eh, az ő esetükben a piaci erőfölény jelentősebb lehet. És a szankciók, amelyeket eh, eddig meghoztunk, ezek főleg ezen nagyvállalatokra vonatkoztak. Említettem, hogy vannak bizonyos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, amelyeket definiáltunk, ezekre szankciók vonatkoznak, és a szerződésekben minimum követelményeknek teljesülniük kell. Ha ez nem következik be, akkor szankció szabható ki. Gyuszenko képviselő említette az antibakteriális rezisztenciát, ez természetesen ez a jogszabály nem ö, szabályozza, hiszen itt az élelmiszereltási lánc javítása a jogszabály tárgya, de megemlíthetem azt, hogy Spanyolország a, az antibakteriális rezisztenciára vonatkozó jogszabályt a többi uniós tagállamhoz hasonlóan teljességgel tiszteletben tartja, az unió más országaihoz hasonlóan, és nem szabad összekeverni ezt az antibakteriális rezisztenciát a gyógyszerek beadási módjával, a gyógyszerek alkalmazási módjával. Tisztában vagyunk ezzel, mindig is támogattuk azt, hogy csökkentsük az antibiotikumok alkalmazását, de egy dolog ez, és egy másik dolog az, hogyha a gyógyszerek alkalmazásának módját említjük. Spanyolország az antibakteriális rezisztenciára vonatkozó jogszabályt teljes mértékben tiszteletben tartja, a közösség jogszabályt alkalmazza. Szenra asszony említette a tejágazatot, amelyet európai válság sújt, itt nem spanyol válságról van szó. Spanyolországban a válság előfordulása más jellegű volt, és ez a szervezetektől is függ. Mindaz, amit a kormányunk tett a tejágazat érdekében, kezdettől fogva, illetve a jogszabály nemzeti szintű, nemzeti alkalmazási, a, nem, a, alkalmazási köre nemzeti jellegű. A költségvetés ugye 47 millió euró, ez meghaladja azt, amivel Spanyolországban rendelkeztek a 2007-13 közti időszakban a gazdák. A közös agrárpolitika reformja pedig különösen kedvezett a tejágazatnak. Ha valami jellemezte ezt a spanyol kormányt, akkor az a tejkvóta elutasítása, a tejágazatra kiszabott külön díjak kiszabásának elutasítása. 2020-ig sikerült konszolidálnunk a tejtermelők jövedelmét 15 milliós ráfordítással, és a támogatások továbbra is jelentős mértékűek, hektáronként 500 euró, és azt hiszem, hogy a támogatások 55%-át elveszítették volna a gazdák, A tejkvóta megszüntetésével azonban 59 millióról 93,5 millióra nőtt a támogatás, tehát a társult támogatások, a társult a támogatások mértéke nőtt. Szeptember 7-én kötöttünk megállapodást a bizottsággal, jeleztük, hogy a tej ágazatot továbbra is támogatjuk, semmilyen tejüzemet nem szeretnénk kizárni a piacról, nem el szeretnénk kerülni azt, hogy bármely üzemnek is be kelljen zárnia. Szeretnénk együttműködést kérni az élelmiszerellátási lánc résztvevőitől, hogy segítsük a gazdákat. Közösségi szinten pedig ott vannak ugye az intervenciós intézkedések, amelyeket jóvá hagytunk. Spanyolország 25,5 milliós keretet akart, ehhez jönnek még egyéb nemzeti politikai intézkedések és támogatások. Támogatjuk ugyanígy a termelői szervezeteket Spanyolországban, és a közösségi intézkedéseken túlmenőleg szeretnénk segíteni az ágazatot. Ugyanígy különböző hiteleket is lehetővé tettünk, illetve támogattunk a gazdák számára, figyelemfelkeltő kampányokat is kezdeményeztünk, támogattuk a szervezetek, a szakmaközi szervezetek működését is, az iskolatej programot is támogatjuk, ami az autonóm régiókban működik. Ott is meg kell persze, hogy hozzanak bizonyos vidékfejlesztési intézkedéseket, dolgozunk egy stratégiai terven is a tej ágazat megsegítése érdekében. Ugyanakkor a közösségi integráció szintje még nem kellő színvonalú. Tegnap került sor egyébként egy tanácskozásra az ágazat bevonásával 31 millió euróval hét további intézkedést is meghoztunk, hogy az ágazatot, illetve a szarvasmaratenyésztőket támogassuk. Egy éves moratóriumot is biztosítottunk a hitelek visszafizetése terén. Az átláthatóságot is az egész ellátási láncban javítani szeretnénk és megerősítjük a különböző megállapodások tisztelben tartásának átláthatóságát is. Ugyanígy megerősítettük a különböző politikákat, amelyek a sajt és ökológiai termékek értékesítésére vonatkoznak, És itt csak néhány intézkedést vázoltam fel, amelyeket meghoztunk 2015-ig. Ez azt jelenti, hogy a spanyol kormány több mint 80 millió további eurót mozgósított az egyéb az uniós források mellett. Ennek az eredménye pedig majd láthatóvá válik, könnyítettünk a piac helyzetén azáltal, hogy jelentős likviditást injektáltunk a piacra, megsegítve a leginkább rászoruló gazdaságokat és üzemeket. A tejcsomagot egyébként a termelői szervezetek is elismerték. Lehet, hogy ez volt, mi voltunk az egyik első olyan uniós tagállam, amely meghozta ezen intézkedéseket, úgyhogy kellő tapasztalattal rendelkezünk már ezen a területen nagyobb követelményeket támasztunk a szerződés kötés előtt is, és amit még elmondhatok az, hogy a szerződések esetében szankciókat léptettünk életbe, pont az általam említett jogszabály keretében, amikor nem teljesülnek bizonyos minimális követelmények. Ez a tagállamok esetében önkéntes, de tudomásom szerint egyetlen országban sem lehet ezeket kellőképpen érvényesíteni, mert nem létezik egy szankcionáló rendszer, ami Spanyolországban viszont igenis védi a gazdákat a tejágazatban, és ugyanígy a tárgyaló pozíciójukat is megerősítettük, és ehhez is különböző finanszírozási módokat biztosítunk, A közösségi norma is erősíti a tejágazat szereplőit, de azt hiszem elmondhatom, hogy ebből a szempontból nincs egyetlen olyan ágazat sem, amely ugyanolyan védelemben részesülne, mint a spanyol tejágazat. Szevasztia úr említette a minimál árakat. Az igazság az, hogy mi erős, nekünk az a fontos, hogy erősítsük a tárgyaló pozíciókat, de őszintén szólva a minimum árakat az uniós szerződések tiltják, az európai versenyjogszabályokkal ez ellentétes, és a spanyol versenyjogszabályokkal is ellentétes egyébként, ahogyan az természetes is, hiszen a közösségi joganyag minden egyes tagállam jogszabályaiba beépült. Említették azt is, hogy a bevált kereskedelmi gyakorlatok kódexe nem volt megfelelő a szabályozáshoz, hiszen ez önkéntes természetű volt, lehet, hogy nem fejtettem ki magam elég egyértelműen, de én említettem, hogy van ugye öt elem, az administratív szabályozás, amit az önszabályozás, az önszabályozás egy további lépés, amely kiegészíti azt, ami kötelező, érvényű, és ehhez kapcsolódik a szankciók rendszere és egyébként van egy ügynökség is, amely ellenőrzi a jogszabály betartását, a jogszabály érvényességét, és amely vizsgálatokat kezdeményezhet, illetve szankciókat szabhat ki. Tehát azt hiszem, hogy lehet, hogy nem fejtettem ki magam egyértelműen, de ez a kódex egy további elem, amely túllép a szankciók rendszerén, az kötelező elemeken, amelyeket tartalmaz a jogszabály. Kezdetben is elmondtam már, hogy mindezt nemzeti szinten szabályozzuk, és pusztán nemzeti szinten. Ferrand úr említette a piaci szereplők koncentrációját az elosztás, az elosztólánc terén. Igen, ez egyértelmű, azt hiszem, hogy az összes tagállamban ez megállapítható. Éppen ezért rendkívül fontos előmozdítanunk a termelői szervezetek működését, Nálunk pont a szervezettség hiánya egy probléma az ágazaton belül, éppen ezért a kormány a jogszabályban megpróbálta előmozdítani az ő jobb szerveződésüket is. A termelői szervezetek elismerése nem csak a tejágazatban fontos, a szakmaközi szervezeteket támogatjuk, és van egy jogszabály, amely a szövetkezeteket is integrálni kívánja annak érdekében, hogy ők jobban felléphessenek, és a tárgyalások során egyenlő félként jelenhessenek meg. Ez egy további fontos törvény egyébként, amelyet a kormányunk előmozdított a Nemzeti Vidékfejlesztési terv keretében több mint 250 millió euró támogatásával próbáljuk a szakmai szervezetek működését javítani, hogy egyelő félként léphessenek fel más partnerekkel. A versenyjogszabályok, ugye megint ezt asszony említette, azt, hogy a verseny jogszabályokat felül kell vizsgálni, hogy a tejágazat egy kivételt képez e tekintetben. Ők ugyanis most elért kezdtünk, azt hiszem, hogy a jogszabály alkalmazásával oda, ahová lehetséges volt. A gazdasági minisztériummal együttműködtünk, és a Nemzeti Versenyhatósággal is. Ami a fogyasztóvédelmet illeti, Véleményem szerint nincs rosszabb védelem vagy nagyobb védtelenség az európai fogyasztók esetében, mint az, hogy az európai agrárágazatot ne fejlesszük, hiszen az európai agrárágazat mellett kiállnak itt a parlamentben, a tanácsban is, a lehető legmagasabb minőségi standard, környezetvédelmi, állategészségügyi, növényegészségügyi standard jellemzi ezt az ágazatot világszerte. A legnagyobb védtelenség azt hiszem az lenne, hogyha elveszne ez az agrár szövet itt az Európai Unióban. És ugyanígy elmondhatom, hogy ha nem védjük az innovációt, az ágazatot a termelők által végrehajtott innovációt, akkor ezzel is károsítjuk a fogyasztóvédelmet. A törvény minden esetre arra törekszik, hogy az értékeket jobban elossza, és a kereskedelmi kapcsolatokat megpróbálja kiegyensúlyozottabbá tenni. Ez nem feltétlenül kell, hogy kiterjedjen a fogyasztókra. Itt arról van szó, hogy az érték ott maradjon, ahol létrejön, és ezért próbáljuk a kapcsolatrendszereket kiegyensúlyozottabbá tenni. Erránc asszony említette, hogy javítható a törvény, van ezen mit javítani, ki lehet -e terjeszteni európai szintre. Én említettem, hogy ez a jogszabály, amelynek alkalmazása csak másfél éves múltra tekint vissza, több idő kell még, hogy meglássuk azt, hogy hogyan működik, kilátásba helyeztük a felülvizsgálatát. Ott van ugyanis a megfigyelő központ, amely jobb ismereteket szerezhet az ellátási láncról, és vannak mechanizmusok, amelyek által a törvény működése javítható, különböző értékelések hajthatók végre, tehát a jogszabály is kilátásba helyezi azon mechanizmusokat, amelyek által maga a törvény javítható. Hogy ezt ki lehet terjeszteni európai szinten, és ezáltal javítható-e, minden bizonyan igen. Szeretném megköszönni egyébként azt a munkát, amelyet itt az Európai Parlament végez. Eddig elvégzett munkájukat is köszönöm, és a jövőben is az együttműködésüket, hiszen pusztán az a tény, hogy ma itt vagyok, ez már jelzi, hogy mennyire elkötelezett az Európai Parlament az iránt, hogy jobb megoldásokat találjunk ezen problémákra, melyek minden tagállamot és az egész európai agrárélelmiszeripari ágazatot érintik. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy kész vagyok az együttműködésre, szívesen megosztom önökkel Spanyolország tapasztalatát, ami remélem, hogy hasznos lesz mindenki számára. És ahogy jobban előre haladunk egy közösségi rendszerrel, nyilván fokozottabb védelmet tudunk biztosítani az összes gazdasági szereplőnek, hiszen egy egységes piacon belül mozgunk, és a kereskedelmi kapcsolatok mindenkire kiterjednek, egy óriási hálózatot képez ez az egész unióban. Éppen ezért nagyon fontos közösen, egy közösségi megoldás irányába tovább lépnünk, ahogyan ezt a beszédemben is elmondtam. Ami pedig a termelői szervezeteket illeti, ugye a tejágazatot említettük, már elmondtam, hogy véleményem szerint az állattenyésztők miért tudják hatékonyabban alkalmazni ezt a csomagot, mint más országokban, azért mert az ellátási láncot úgy módosítottuk, hogy kötelezővé tegyük bizonyos követelmények érvényesítését a tejágazatra, és életbe léptettük a szankcionálás rendszerét. Ami az ügynökséget illeti, ez egy kulcsfontosságú eleme a jogszabálynak. Ez egy olyan jogszabály, amely egy olyan jogszabály, amely tilt, de nem szankcionál, pusztán csak jó szándékú törvény, ajánlásokat fogalmaz meg, hogy legyünk mind jók, de gyakorlatilag ennek a gyakorlati hatékonysága csekély lenne. Tehát a hatékonyság pont abban rejlik, hogy van egy ügynökség, amely ellenőrzés vizsgálódik, és ugyanígy szankciókat is életbe léptethet. Ahogyan említettem, a szankciók mértéke is növekedik az elkövetett szabálysértések súlyosságától és ismétlődő jellegétől függően. Aguilera asszony említette a, az értékesítéseket, amely komoly veszteséggel járnak. Andalúziában ugye tudhatja, hogy ezt a 97 per 7-es jogszabály szabályozza nem az általam említett törvény, és nyilván azt is tudja, hogy a szankcionálás hatásköre az autonóm régiók kezében van, tehát nem a jelenlegi jogszabály hatáskörébe tartozik. Hogyha sok feljelentés érkezik az ügynökséghez, akkor mi a minisztériumban ezt továbbítjuk az autonóm régiók felé, hiszen ők azok, akik Spanyolországban szankcionáló hatáskörrel rendelkeznek az ilyen nyitott áruértékesítések esetében. Ezt korábban a kiskereskedelmi jogszabály szabályozta, tehát a feladatunk itt az, hogy az illetékes közigazgatási szervhez továbbítjuk, hogy ott zár, zárják le a vizsgálatokat, és kiszabják a szankciókat, amennyiben ez megtörténik. Említette a tunéziai kontingenst, Spanyolország ezt nem támogatta. Mi úgy kezdtük ezt a ciklust, hogy az ágazat két kérése az volt, hogy a magán tárolást az olívaolaj esetében kiépítsük. Spanyolországban ugyanis a termelést az ágazat nem tudta teljes mértékben tárolni. Most már sokkal dinamikusabb az ágazat. Korábban ugye exportált több mint 1 millió 100 ezer tonnát, és a tejágazat védelméhez hasonlóan az olívaolaj ágazat védelme is fontos, hiszen ott is nagyon komoly jövedelemkiesésekre került sor. Negyvenhét millió eurós keretet tárgyalt és ért el a kormányunk. Mindenképpen az a célunk, hogy a lehető legjobb kiutat megtaláljuk a válságból, 2012-ben ugye a magántárolás volt a jellemző, most azonban a fokozottabb export felé mozdultunk el. Köztinger képviselő említette, hogy szükséges egy egységes rendszer a tejágazat esetében. Nos, valóban sokszor nehéz egy közös álláspont felé elmozdulni, amikor 28 tagállamnak kell megállapodnia. Itt előttünk van most a tejcsomag, Spanyolországban kezdettől fogva úgy döntöttünk, hogy ezt alkalmazzuk, tökéletesítjük, és így védjük a fogyasztókat is. A termelői szervezetek nyilván egy nagyon komoly tárgyaló pozícióban vannak, de majd amikor a bizottság ismerteti az értékelést, a tejcsomag alkalmazásának értékelését, akkor az egy jó pillanat, egy jó alkalom lesz ahhoz, hogy tökéletesítsük közösen ezt az uniós jogszabályt, hiszen ez egy nagyon kényes ágazatra vonatkozik, amely nagyon gyakran ki van téve a piaci egyenlőtlenségeknek. említették a jogszabály gyenge pontjait, mi az, amit az Európai Unió tanulhat ebből. Korábban még ehhez, hogy levonjuk a következtetéseket, voltak már szankciók, amelyeket kiszabtunk, mindenképpen ösztönző hatással lesz ez a törvény. Úgy gondolom, hogy megoszthatjuk az eddigi tapasztalatainkat, de természetesen azért még egy kicsit több időre van szükségünk, hogy levonjuk mi magunk is a következtetéseket. Hallhattunk a sertéshús áráról is, ugye egy euró. Spanyolországban nem egy euró az ár, egy euró hatvan a kilónkénti ár. Nem tudom, hogy honnan vette ezt az adatot, mert Spanyolországban ez nem fele meg a valóságnak. Az igaz, hogy Spanyolországban nagyon versenyképes a sertés ágazat, nagyon szervezett, és az idők során bizony bonyolult egészségügyi, állategészségügyi piaci válságokkal volt kénytelen szembenézni, de a szakma szervezettsége lehetővé tette azt, hogy a legversenyképesebb ágazatok közé tartozzon közösségi szinten. Többen említették azt, hogy szükség van nemzeti szinten szabályozni ezt, közösségi szinten. Már elmondtam, hogy valóban ez fontos, és kiemeltem az Európai Parlament szerepét is a e tekintetben, valóban egy egységes piacon, ahol ennyire összefonódtak a kereskedelmi kapcsolatok, túl kell lépni a nemzeti szinteken. A fogyasztók kapcsán ugye már beszéltem arról, hogy mi a fogyasztók szerepe, Szeretném kiemelni, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek mindig is benne voltak a tárgyalás, illetve a jogszabály megszerkesztésének folyamatában, és szorosan együttműködtünk velük a bevált gyakorlatok kódexének kidolgozásában is. És természetesen ők részét képezik a jogszabály alkalmazásának. Itt nem az árak emeléséről van szó, ez ugye gyakran kapcsolódik ahhoz, hogy a kereslet-kínálat hogyan alakul, illetve mennyire ingatag a nemzetközi piac. Nagyon fontos azonban az értékeket kiterjeszteni az egész láncolatra, úgyhogy ebben a tekintetben a jogszabály mindenképpen javítja a fogyasztók helyzetét. Ami az árképzést illeti, vannak ugye intervenciós mechanizmusok, közösségi mechanizmusok, az európai versenyjogszabályok egyértelműen nyilatkoznak, szabad verseny kell, hogy érvényesüljön az európai piacon, amit azonban a jogszabály lehetővé tesz, és ennek nagyon pozitív az eredménye, az az, hogy javítja az alkupozíciót, jobb tárgyalási pozícióba helyez mindenkit, és ezáltal javulhatnak az árak is ott, ahol korábban valakinek a piaci erőfölénye torzította az árakat. Említették a bikákat, tudom, hogy volt erről vita az Európai Parlamentben, azt mondhatom, hogy Spanyolországban csak a közös agrárpolitika keretéből azon állatok rendelkeznek, támogat, rendelkeznek támogatással, ők kapnak támogatást, amennyiben a vágóhídra kerülnek. ez asszony említette a 2004-es agrárjövedelmeket, a zöldség és gyümölcs piacot, a gabonák, a gabona helyzetét, az olívaolaj árát, de a termelők és az állattenyésztők védelme szempontjából itt túl kell lépnünk a nemzeti törvényeken. közös agrárpolitika és védelemben részesíti ezen ágazatokat. A kormányunk nagyon komoly erőfeszítéseket tett, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el az ágazat számára. 47 millió eurót tesz ki ez a támogatás 2020-ig. A közös agrárpolitika tárgyalása a spanyol produktív realitással némileg ellentétes volt, viszont amit 2013-ban jóvá hagytunk, az, az, az egy olyan jogszabály, amely az összes termelő szervezet életképességét javítja. Azt hiszem, hogy mindenkire kiterjesztjük most a jogszabály előnyeit egész Spanyolországban. Pont ez az egyik fő közösségi politika, a közös agrárpolitika, és ehhez kapcsolódik egy olyan jogszabály, amely a versenyképességet hivatott javítani, hogy a tejágazatról már beszéltem, kaputó úr említette, hogy kevés idő telt még el. Valóban ez így van. Az élelmiszercsalás tekintetében ez a jogszabály nem utal az élelmiszerek minőségére, mi Spanyolországban jóvá hagytunk a közelmúltban egy olyan törvényt, amely az élelmiszerek minőségét kívánja javítani. Fokozottabb ellenőrzésekkel próbáljuk ezt elérni, a versenyképességet is javítjuk, és jobb biztosítékokat nyújtunk a gazdasági szereplőknek és a fogyasztóknak. Végezetül, elnök úr, említett más országokat, a tanácsban nem vetettük fel ezt a jogszabályt, minden esetre kapcsolatban vagyunk más országokkal, más kormányokkal kétoldalú szinten, olyan országokkal, amelyek érdeklődést jeleztek ezen jogszabály iránt, és akkor ezzel le is zárnám a válaszaimat, és még egyszer említeném, hogy nagyon köszönöm a meghívást. Pani minister, bardzo dziękujemy. Temat szeroki, który wielokrotnie... Köszönöm szépen, ez egy nagyon széles körű téma. Köszönöm még egyszer, hogy eljött a szakbizottságunkba. Ma McGuinness asszony állásfoglalásáról is szavazunk majd, és köszönjük előre is, hogy elküldi írásban nekünk az ön felszólalását. Kérem, minden információt juttasson el hozzánk. Köszönöm, hogy bemutatta ezt a törvényt, és köszönjük azt is, hogy megosztotta velünk a tapasztalataikat, az eredményeiket. Gratulálunk és köszönjük. És azt gondoljuk, hogy ez a téma a jövőben is még elkísér minket Európai Unió szinten is. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. Még egyszer miniszterasszony köszönjük, hogy eljött. Azt hiszem, nagy megelégedéssel hallgathattuk meg önt, hogy egyértelmű jelek mutatkoznak arra, hogy érdemben megoldhatjuk ezt a problémát, az ellátási láncban, de a monopóliumok példáján is azt láttuk, hogy lehet tenni. Spanyolországban ezt láttuk. Köszönöm még egyszer, miniszter asszony, köszönöm a, az illetékes képviselt szervezeteknek, a tanácsadóknak, és a képviselők asszisztenseinek. Azt hiszem, hogy ezt, ezzel a témával a, az NRO kapcsán is foglalkozni fogunk, úgyhogy köszönöm még egyszer három-négy perc technikai szünet következik, mert már nagyon, egyébként már nagyon kifutottunk az időből. Yes, yes, yes, yes, we have already. Proszę Państwa, z dużym opóźnieniem rozpoczynamy. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy késéssel, nagy csúszással fogunk hozzá a szavazáshoz. Megkinesz asszony anyagának a szavazásáról van szó. Szóval még egyszer szeretném elmondani, hogy egy inkó állásfoglalásról van szó, egy inkó jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásról. Megginis asszonynak még röviden megadom a szót. Köszönöm szépen. Nagyon sokan el kell, hogy menjenek. Köszönöm az árnyék előadónak. Nagyon jó volt a csapatmunkánk, és nagyon keményen törekedtünk arra, hogy a kompromisszumban minden témát lefedjünk. De ez egy inkó jelentés, állásfoglalás. A 200-ból 50 módosító maradt csak van néhány módosító, amelyet szívem szerint támogatnék, de mégis a koherencia ö, kedvéért inkább lemondanék erről, és ö, szeretném még elmondani, hogy az IMCO-val együttműködtünk, Csekovics úr ö, az el, volt az előadója megváltozott egy kicsit a, a programja, Lengyelországban van, de erről még továbbra is tájékoztatom önöket. remélem, hogy nem késett el még ez a dosszié, nem tudom, hogy mik lesznek a fejlemények a jövőben, és most talán kezdjük is meg a szavazást, elnök úr, Avira, a titkásság részéről és az asszisztensem részéről, az asszisztensemnek is köszönöm szépen a munkát és az iránymutatásokat. Nos, az előadó valószínűleg miniszteri babérokat is kap az új kormányban. Most pedig térjünk rá az elektronikus szavazásra. Az egyes módosító indítványjal kezdünk. Elektronikusan szavazzunk. Még egy percecske, önre várunk, Felve úr. Igen, szavazott? Akkor még egyszer elismételjük, még egyszer szavazunk az egyes módosítóhoz elektronikusan most. Lezárom a szavazást. Ötvenkettes módosító mellette ellene elutasítva. 104-es mellette ellene elutasítva. Kompromisszumos módosító kettes. Elektronikusan szavazunk, kérem mindenki szavazzon most. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös módosító, kérem szavazzanak mellette, ellene elfogadtuk kompromisszumos módosító hármas, hármas kompromisszumos módosító most szavazzanak. Lezárom a szavazást. Köszönöm, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító, most szavazzunk a négyeshez. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 34-es módosító. Ki van mellette, ki van ellene. Ezt még egyszer elektronikusan ellenőrizzük. A 34-es módosítóról még egyszer elektronikusan kérném. Lezárom a szavazást. Három szavazat különbséggel elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító. Most szavazzunk az ötösről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 69-es módosító, 69-es ki van mellette, ki van ellene. Ezt még egyszer elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom most. 19-21 ellenében elutasítottuk két szavazattal. 59-es mellette ellene ellene most. Ezt még egyszer elektronikusan is leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk négy szavazat különbséggel. Hatos kompromisszumos módosító. Kérem szavazzanak erről a hatosról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az 50-es módosító következik, ki van mellette. Köszönöm, ellene elutasítottuk. 36-os módosító elfogadtuk. 99-es, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 80-as módosító, ki van mellette, ellene, elutasítottuk. De ezt még egyszer megnézzük elektronikusan. A 80-as módosítóról van szó, elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk négy szavazat különbséget, még jó, hogy leellenőriztük. Hetes kompromisszumos módosító. Most szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas módosító, most szavazzanak. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 133-as módosító, a 133-as kitámogatja, el, kiellenzi. Ezt még egyszer elektronikusan megnézzük, 133-as. Lezárom a szavazást. 18-22 ellenében elutasítva, 127-es ki, ki van mellette, ki van ellene, elutasítva, 123-as ki van mellette, ellene, elutasítva, 139-es mellette, elfogadtuk, köszönöm, 84-es mellette, elfogadtuk, köszönöm, 131-es ki van mellette, ki van ellene. Elutasítottuk. 9-es kompromisszumról elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as módosító. Ki támogatja? aki ellenzi? Elfogadtuk. Nyolcvan hatos mellette. 33-as mellette, ellene elutasítottuk. 105-ös mellette, ellene Ezt elektronikusan megnézzük. 105-ös. Kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 163-as mellette? Ellene. Elutasítottuk. 167-es mellette? Ellene. Elutasítottuk. 176-os mellette, ellene, elutasítva. 177-es mellette, ellene, elutasítottuk. 178-as mellette, elfogadtuk, köszönöm. 180-as mellette, ellene, elutasítottuk. 181-es mellette ellene elfogadtuk. Ezt még egyszer megnézzük elektronikusan. 181-es. Elutasítottuk. Száznyolcvan négyes mellette ellene elutasítottuk. 182-es mellette ellene elfogadtuk. A 182-eset megnézzük még egyszer elektronikusan is. Lezárom elfogadtuk. 183-as mellette, ellene, elfogadtuk. Még egyszer megnézzük elektronikusan. 183-as módosító indítványról szavazunk most. Lezárom, elutasítottunk. 185-ös mellette, mellette ellene. Ezt megnézzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Három szavazat különbséggel elutasítottuk a 189-es mellette, ellene elfogadtuk. Ezt megnézzük még egyszer a 189-eset. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 21-19 ellenében. 31-es módosító mellette ellene Elutasítottuk. 190 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 191 mellette. Elfogadtuk. 192-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 193-as mellette. Ellene elutasítva. 146-os mellette, ellene. Ezt nézzük meg elektronikusan is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk két szavazat különbséggel. Az egész szövegről szavazunk most a módosítókkal együtt, most. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálunk. Elfogadtuk. Gratulálunk, gratulálunk az előadónak. Megint is asszony kérje még a szót, hiszen tudjuk, hogy milyen sok nehézségbe ütközött a szöveg elfogadása. Még egyszer röviden meg szeretném kötönni mindenkinek a munkáját. Azt hiszem, hogy az a tény, hogy egy irányba szavaztunk, nem biztosíték arra, hogy a plenáris is támogatni fog bennünket, tehát a frakciónkban mindenkinek dolgoznia kell, az IMCO tagokra is feladat hárul, hogy a plenárison kellő többséggel támogassák a biztonságos élelmiszerláncról szóló dokumentumot. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottsági tagoknak. Valóban, tehát az a feladat, hogy meggyőzzük a frakcióban, minden egyes frakcióban lévő kollégáinkat, hogy támogassák ezt a saját kezdeményezésű jelentést, saját kezdeményezésű bár a jelentés de nagyon fontos. Fontos tehát, hogy minden frakció támogassa ezt. A 11-es napi rendi pontra térünk rá. Jeszcze nim przejdziemy do punktu 13 wymiany. Azaz mielőtt a 13. napi rendi pontra térünk rá, jövít az elnök, az EBB kivel való eszmecserére, Pim van Ballekommal fogunk eszmét cserélni. Üdvözlöm az elnököt, de előtte még a 12-es napi rendi pontról is beszélünk, a tunéziai köztársaságra vonatkozó sürgőségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése. Egyéb iránt köszönöm a képviselőtársainak, hogy ilyen hatékonyan szavaztak. Az INTA, az illetékes bizottság, Agiléra asszony az előadó, tessék parancsoljon. Gracias, presidente. Eh, bueno, eh, voy Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom röviden felvázolni ezt a témát, ugyanis mit tesz eh, a bizottságunk, véleményt mond egy olyan javaslathoz, amelyet eh, a bizottság dolgozott ki, és ennek a fő célja kereskedelmi sürgősségi intézkedések meghozatala a tunéziai köztársaságra vonatkozóan, főleg a tavaly júniusi merényletet követően megpróbáljuk növelni a támogatást, és ez különösen az olívaolajra vonatkozna. Szeretném jelezni önöknek, hogy aggaszt, aggaszt az a megközelítés, amelyet a bizottságtól tapasztalunk. Az Európai Unió nemzetközi politikájával, külpolitikájával kapcsolatban minden egyes alkalommal, ugye nyilván amikor felmerül egy ilyen helyzet, természetesen szeretném én is, hogyha hatékonyan megoldjunk egy olyan problémát, mint a menekült probléma, de gyakran felhasználjuk a mezőgazdaságot a helyzet orvoslása érdekében, amikor szeretnénk egy adott politikát kialakítani egy országgal. A tunéziai köztársaság esetében a kontingens az olívaolaj esetében évente 5,6700 tonna, Tudomásom szerint ezt az ország a korábbi években nem merítette ki. Most pedig ez a javaslat, ez a jelentés azt tartalmazza, hogy évi 35 ezerrel növeljük ezt a kontingenst az ágazat támogatása érdekében. Ahogyan elmondtam korábban, támogatom azt, hogy az Európai Unió hozzájáruljon az ország gazdaságának fellendítéséhez. Ezzel a célral egyetértek. Számomra, egy olyan személy számára, aki az olaj ágazattal foglalkozik, és az én autonóm régióban kb. 300 település függ az olajfáktól, illetve az olívaolaj ágazatától. Azt szeretném kérni, hogy ne növeljük ezt a kontingenst. Ugyanis Tunézia sem tudta kimeríteni, nem tudta kimeríteni még a jelenlegi kontingenst sem. Nem értek egyet azzal, hogy egyfajta alkutárgyát képezze ez, és szinte apró pénznek használjuk fel itt a mezőgazdaságot. Azt szerettem volna, hogy ebben a jelentésben kifejezzük szolidaritásunkat ebben az esetben a tunéziai köztársasággal, de azért legyenek bizonyos feltételek, ezt feltételekhez kell támasztanunk, és számomra ez kulcsfontosságú. A társulási megállapodások miatt, és olyan feltételek miatt is, amelyeket általában a külpolitikában, a nemzetközi kereskedelmi politikában alkalmazunk. Az egyszerű megoldás az lenne, hogy megengedjük ezen termékek behozatalát, és nyilván az az ideális, hogy ez az uniós gazdaságot ne érintse, de nagyon sok esetben tisztességtelen versenyre kerül sor az ilyen megállapodások miatt. Éppen ezért igent mondok a tárgyalásokra, de ezt bizonyos feltételekhez szeretném kötni, és természetesen egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy a jelenlegi időkben növeljük a kvótát van három alapvető kérdés ebben a jelentésben, ezeket szeretném kifejteni. Egyfelől szükség van hatásvizsgálatok elvégzésére. Ha növeljük a kontingens, ha növeljük a kvótát, vagy egy új kvótát dolgozunk ki, akkor meg kell vizsgálni annak, hogy az érintett területekre ez milyen hatással van. Mert én úgy gondolom, hogy Spanyolországban, Olaszországban, vagy a földközi tengermenti országokban, ez bizony hatással van a gazdaságra, meg kell vizsgálni, hogy milyen hatással van ez az olívaolaj esetében. És egyébként precedenst is teremthet egy ilyen hatástanulmány. Azt is szeretném kifejteni, hogy ez um, egyértelműen egy kivételes intézkedés kell, hogy maradjon, és egyfajta sürgősségi intézkedés, tehát nem szabad, hogy túllépje a két éves időkeretet. Kivételes jellegű kell, hogy legyen. Végezetül pedig az, a mennyiségeket évente, hát havonta kell kezelni, nem évente, ezt határozottan elvetem, ugyanis úgy gondolom, hogy ezen éves tanúsítványoknak sokkal jelentősebb befolyása lenne az egész ágazatra nézve. Míg, míg hogyha havonta adnánk ki ezen engedélyeket, és a jelenlegi kontingens esetében is ez így van, ezáltal enyhíthetjük az ágazatra gyakorolt hatást. Tehát ezen engedélyeket, tanúsítványokat havonta kell kiadni, és végezetül elnök úr, a termelés, amelyet növelni szeretnénk, amennyiben jóvá hagyjuk ezt, 91.700 tonna ugyanaz a kvóta, mint amely Portugália esetében létezik, amely egy uniós ország. Tehát legyünk körültekintőek egy ilyen döntéssel, mert ez nagyon érzékeny hatást válthat ki olyan területekre, mint Andalúzia. Természetesen figyelembe kell vennünk a tunéziai szükségleteket, de én ugyanilyen érzékenyen viszonyulok az andalúziai ágazat védelméhez is. Köszönöm. Pan De Castro. Sí, rapidamente, president. De Castro úr. Igen, csak nagyon röviden. Nyomatékkal szeretném támogatni Agidér asszony véleményét. Azt hiszem, hogy az egész szakbizottságnak figyelni kell erre a kérdésre. Teljesen egyetértünk abban, hogy az Európai Uniónak valamit tennie kell annak érdekében, hogy a tunéziai krízist eh, enyhítse, de nem lehet mindezt a mezőgazdasági ágazatra terhelni, főleg nem arra az ágazatra, amely már eleve nagy nehézségben van. A xilella, fastidióza öm, csapásként sújt az oliva ágazatra, éppen ezért nem lehet két évre egy olyan összeggel megemelni az kontingenst, ami 20-30 százalékának tehető az olasz teljes kvótának. Szóval valamit tenni kell Tunézia érdekében, ezzel egyetértek, de azt hiszem, hogy nem az olívaágazatnak kell meghozni ezt az áldozatot. Köszönöm szépen! Kérem, mindenki legyen lényegre törő, lehetőség szerint egy percben szólaljon fel. Köszönöm szépen! Egyetértek a bizottság javaslatával ez egy időben korlátozott intézkedés volt, a tunéziai terrorista támadások utáni helyzetet szólította meg, korlátozott kihatása lesz ennek az oliva olaj piacára, időben is korlátozott. Szóval még egyszer mondom, temporális átmeneti intézkedés az, ez ilyen módon a mi frakciónk ezt támogatni tudja. Különösképpen azért, mert a tunéziai gazdaság ágazat számára ez nagyon nagy jelentőséggel bír, az oliva ágazat éppen ezt támogatjuk. Andrió képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatásomról szeretném biztosítani ezt az alelnöki prezentációt. Egyetértek képviselőasszonyjal először is természetesen támogatjuk a tunéziai szempontú intézkedéseket is, de nagyon fontos ez a két éves időszak, és fontos az, hogy ez utána értékeljük is, és szabályszerűen értékelésre kerüljön az, ami ott történik, a fejleményeket folyamatosan figyelemmel, figyelemmel kell kísérni. President, thank you. I'll, uh... Köszönöm szépen, elnök úr, én is rövidre foghatom magamat támogatja frakciónk ezt a javaslatot. Az AFED-ben is dolgozom, ezen felül pedig a déli szomszédság politikai munkacsoportok is vagyok, tehát nagyon is izgat ez a kérdés. Az előadónak igaza van, ez egy technikai dosszié, ugyanakkor roppant politikai, nagy politikai jelleggel is bír ez a dosszié. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az összes déli szomszédság irányába irányuló szakpolitikába illeszkedjék ez a lépés. Az a tény, hogy Tunéziában garantáltnak tekinthetjük, hogy demokratikus irányba léptek el, kétségbe vonható, nem garantálható. Ez még éppen ezért Fontos, hogy segítsük Tunéziát, persze nem az olivával fogjuk ezt elérni, át kell tekinteni, hogy a mezőgazdaság mennyiben képes a helyzetet szabályozni. Érdemes volna az AGRI és az AFET között egy közös meghallgatást tartani ebben a kérdésben, abban tehát, hogy a mezőgazdasági politika milyen koherens szerepet játszhat a déli szomszédság megsegítésében, de ezt a konkrét intézkedést támogatni tudjuk, hiszen korlátozott idejű. Köszönöm, Kárszi asszony. Igen, először is én is azt szeretném elmondani, hogy határozottan és teljességgel elutasítok bármilyen fajta terrorista cselekményt, és teljesen szeretnék szolidaritást vállalni a tunéziai néppel, amelyet támadások áldozatává vált. Egyetértek azzal, hogy nagyvolanúnak kell lennünk, kezdettől fogva ebben a témában, és nagyon kritikus a helyzet. Ugyanakkor ez egy konjunkturális helyzet. Terrorista támadásokra került sor, ugyanakkor ezt egyfajta konjunkturális helyzetként kell kezelnünk és eh, éppen ezért eh, ugye egyetértek Mogherini asszony javaslatával, a tanács javaslatával, de azért a bizottság javaslatát árnyalnunk kell. Az előadó előadta a helyzetet, ez teljesen egyértelmű volt, ennél pontosabban, kristálytisztában nem is lehetett volna fogalmazni, teljesen támogatom ezért Aguilera asszonyt, és azt is szeretném elmondani, hogy eh, szeretnék a, szeretnénk a 9-es pontot módosítani, ezt az előadó is módosította, én egy módosító indítvány formájában szeretném ezt megváltoztatni, ugyanis ez nem jelenthet semmilyen precedenst az Unió és Tunézia közti szabadkereskedelmi megállapodás vonatkozásában, ugyanakkor a különböző uniós területekre gyakorolt hatást, a 2016-os hatást nem ismerhetjük még, de figyelembe kell vennünk, mert mindaz, amit az előadó mondott, az igaz. Fosszul Caputo. Caputo úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. egyetértek az előadó álláspontjával a tekintetben, hogy segítséget kell nyújtani a tunéziai gazdaságnak, de ugyanakkor nem lehet, hogy az mezőgazdaság egy ágazata vállalja ennek a terhét. Éppen ezért fontos, hogy ez időben korlátozott ez az intézkedés. Egyetértek azzal is, hogy folyamatosan nyomon kell követni az intézkedés kihatását is. E kvótam nem szabad, hogy negatív kihatással legyen a belső piacra, azáltal, hogy jelentősen növeli az importokat. Éppen ezért a bizottságnak mélyebben el kell gondolkozni az ilyesfajta intézkedések alkalmazásáról. Köszönöm, Tarabella képviselő. Köszönöm szépen, mindenki ugyanabban az irányba gondolkodik, az a benyomásom. Nagyon fontos tehát egy szomszédos országnak segítenünk, amely nagyon komoly gazdasági nehézséggel küzd, a szolidaritás hangoztatása mellett a tettek mezére kellene lépnünk, és tudjuk azt, hogy a mezőgazdaságban egyértelműen megmutathatjuk ezt a segítséget, tudjuk azt, hogy a GDP illetve az export, az egész Európai Uniós export 1,3%-a, ami nagyon kevés, súlya bír, de mégiscsak tennünk kell valamit. Azt hiszem, hogy talán ami a jelentésben szerepel, hogy havonta kellene ellenőriznünk, hogy mi történik az intézkedésenkkel, ez egy kicsit eltúlzott, de az mezőgazdasági szakbizottság részéről azt gondolom, hogy egyértelmű hogy támogatnunk kell ezt az országot, és nagyon üdvözöljük ezeket az intézkedéseket. Pan poseł Ferrand. Tarant képviselő. Nos, én egyáltalán nem támogatom ezt az csomagot Szerintem ez az európai mezőgazdák érdekét nem támogatja. A 2010-es intézkedés csomag még tovább mélyítette a tunéziai válságot. A szolidaritás keretében most ö, ö, továbbra is meghívjuk ezeket a termékeket a belső piacra, de itt nagyon komoly áldozatokkal járna ez, hasonlóan, mint ö, amit az ukránokkal történt. Vagyis itt egy diplomáciai kudarcot próbálunk ellensúlyozni mezőgazdasági intézkedésekkel, és azt tudom elmondani, hogy az Agri szakbizottságban inkább az olasz mezőgazdásokkal kellene szolidarizálnunk, nem pedig harmadik országokkal, hiszen ezek az intézkedések óriási csapást jelentenének, további csapást már az orosz embargon túlmenően az európai gazdálkodókra, a déli gazdálkodókra kellene gondolnunk, hiszen ők húzzák ennek elsősorban a, a hátrányát, vagyis itt megint csak az európai mezőgazdaság egy részét fogjuk feláldozni a politikai kudarc miatt, amit az európai politikusok nem tudtak megtenni, vagyis ez megengedhetetlen. Hosszú Csulo. Csulo képviselő. Köszönöm szépen. Mindenképpen támogatjuk ezt az intézkedést, hiszen két év alatt ezer tonna olívaolajra van szó, ez nem veszélyezteti az európai gazdaságot. Segíteni kell a tunéziai lakosságot, de persze nem ezen az áron hiszen voltak éppen erről Dél-Európa országait, Spanyolország, Portugália, Dél-Olaszország, Görögországot veszélyeztetjük ezzel az intézkedéssel, ezért nem támogatjuk, az észak-európaiak pedig nem fizetnek árat. Tehát voltak éppen ismét a krízis által ö, szenvedő ö, országok vállára helyezzük a legnagyobb súlyt. A mikrofinanszír mikrofinanciáris támogatás 200 millió eurót jelentett Tunézia számára, idén 100 millió eurót kapott Tunézia, az első részt már meg is kapták. Ezt a szabályozást nem tudjuk támogatni, nem szeretjük, hiszen csodálkozunk a tunizi miniszter fellépésén is, Ráadásul problematikusnak tartjuk, hogy politikai intézkedéseket gazdasági lépésekkel akarunk elérni. Ugyanezt történt a marokkói citrus gyümölcsökkel, mint most az olívaolajjal Tunéziában. Köszönöm szépen! Most pedig a bizottság mezőgazdasági főgazgatósága részéről Spiros asszony kap szót. Tessék, parancsoljon! Jó napot kívánok! jó délelőttöt kívánok még, hisz délelőtt van még. Köszönöm a parlamentnek ezt a véleménytervezetet. Nos, a származási szabályok tekintetében a bizottság teljesen támogatja ezt a módosítást, az új megfogalmazás egyebiránt a társulási szerződésnek is megfelel. A hatástanulmány elkészítésével kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy a bizottság javaslatát egy rendkívüli helyzet fényében hozta meg Tunéziában, figyelembe véve, hogy milyen sürgető volt a helyzet, nem lehetett a hatástanulmányt végrehajtani. Ám a bizottság azóta elemezte a piaci helyzetet, és úgy gondolja, hogy ez az intézkedés nem fog negatívan kihatni a következő okoknál fogva az európai termelőkre. 35 ezer tonna, ez csak 2,2%-át jelenti a 2014-2015-ös EU fogyasztásnak. Az EU olívaolaj készletei nagyon alacsony szinten vannak, és a 2011-2012-es év végén 800 877.700 tonnát tettek ki, míg most csupán 370.400 tonnát tesznek ki. A készletek tehát. A 2015-16-os termelői évben a termelés mennyisége nem lesz elegendő ahhoz, hogy az EU készletei elérjék a történelmi átlagot. Ráadásul figyelembe, hogy az elmúlt piaci évben milyen alacsony volt a termelés, a hazai árak rekordértéket értek el, és az eleve már az EU értékesítői importálnak olajat Tunéziából. A jelenlegi olívaolaj áremelkedés oda vezethet, hogy az élelmiszeripar és a fogyasztók alternatív termékek fele forduljanak el közép és hosszú távon. A bizottság, mármint az Európai Bizottság nyomon követi az olívaolaj importját a meglévő és az új vámszabályok fényében, annak érdekében, hogy az EU árak, olívaár alakulása tekintetében a negatív hatásokat kiküszöbölje, és természetesen tájékoztatjuk a tagállamokat, hogy az olívaolaj piaca súlyosan sérül. Nem kell a bizottságnak semmilyen speciális jogszabályt biztosítani, ez 1308 per 13-as rendelet, a végrehajtói jogszabályokat, hatásköröket biztosít a bizottságnak a vámok meghatározása tekintetében, és a bizottság ilyen módon maga meghatározhatja a vámmentes kvóták mennyiségét. Ami pedig az import tanúsítványok kérdését illeti, a bizottság úgy gondolja, nincs specifikus tanúsítványokra szükség, hiszen november, decemberre nem hat ki ez az importokra, hiszen december végére sikerül majd az engedélyeket kérni. Az egyszerűsítés és az átláthatóság érdekei érdekében autonó, az autonóm kvótákat hasonló módon szeretnénk kezelni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kérem, hogy nagyon röviden, egy percbe foglalja össze mondandóját, képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Köszönöm a javaslataikat ezen véleménytervezethez kapcsolódóan. Ezeket meg fogjuk vitatni és remélhetőleg hamarosan a szavazásra is sor kerül. Szeretném bejelenteni, hogy az illetékes szakbizottság, amely az INTA, tulajdonképpen arra kértek bennünket, hogy minél hamarabb készüljünk el ezzel a jelentéssel, de most kibővítették a határidőket az intán belül. Úgy gondolom, ha mi képesek vagyunk ezt a véleményt kidolgozni, akkor minél hamarabb szavazásra is bocsáthatjuk, amennyiben ez lehetséges. Úgyhogy én igazából nem látom szükségét annak, hogy kiterjesszük a határidőket. A bizottság képviselőjének pedig a következőt mondanám, és reagálnék a hozzászólásokra is. Valóban ez a kontingens főleg a déli gazdákat érinti a földközi tengeri országokban és különösen nagyvonalak vagyunk a helyzetre való tekintettel, ugyanis ez szükséges, éppen ezért támogatjuk ezt az intézkedést, de az említett feltételekkel. Ugye a bizottság képviselője azt mondta, hogy jelenleg nincsenek problémák, jelenleg most nincsenek problémák a 2015-16-os idényben ha azt kérjük majd, hogy a, a bizottságtól, hogyha van az olívaolaj terén egy komoly probléma, akkor kérem, hogy reagáljanak erre megfelelően a magántárolással. Általában nem szoktak erre kellőképpen reagálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. November 18-a a határidő a módosítók benyújtására és decemberben szavazunk. Köszönöm Aguilera asszonynak. És most pedig felkérem az alelnök urat, hogy foglaljon helyet itt a pódiumon, és természetesen még van a hegyvidéki területekkel kapcsolatos jelentésünk is. Ha nincs további megjegyzés, az a koordinátorok ajánlásaihoz, akkor ezeket elfogadottnak tekintem. Olyba veszem, hogy a koordinátorok ajánlásait elfogadtuk. Most pedig az alelnök urat kérem meg, hogy vegye át tőlem a szót. Üdvözlöm itt a pódiumon Fili Marteler úr az Európai Beruházási Bankot augusztus végén hagyta el, és most mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozik. Nagy örömmel szolgál, hogy eljött körénk. És természetesen fontosak a fejlesztési kép kérdések is, de üdvözöljük az együttműködést ezzel a szakbizottsággal is. Köszönjük, hogy együttműködik velünk. Akkor most meg is adnám a szót. Alelnök úr. Jó. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők, néhány hónappal ezelőtt, szeptember 1-én az volt a kérésem önhez elnök úr, hogy legyen egy kis találkozónk, ahol alkalmam nyílik bemutatkozni. És erre a javaslatomra azt a választ kaptam öntől, hogy igen, ez nagyon jó lenne, de még jobb lenne, hogyha szakbizottságunkba jönne el, és nem csak nekem mutatkozna be, úgyhogy én az elnök úrnak köszönhetően vagyok itt az ön javaslatára vagyok én itt, elnök úr. Az a kérés érkezett hozzám, hogy az Európai Befektetési Bankban a mezőgazdasági befektetési kérdésekkel foglalkozza, és miért fogadtam el ezt, az, ezt a feladatot? Nem csak azért, mert maga az elnök kért fel erre a pozícióra, ami természetesen mindig nagyon jól hangzik, hanem azért is, mert nagyon motiváltnak is érzem magam az agrobiznisz területén, az agribiznisz területén, nem csak azért, mert én személy szerint vidéki származású vagyok, és édesanyám még mindig tanyán él, nem olyan nagy aktívan, de azért, hát ugye 85 éves, az a korral magyarázom ezt, úgyhogy most már el nem ítélhető módon kevésbé aktív. De a legfontosabb motiváció, erre a feladatra mégis az volt, hogy a mezőgazdasági szektor alapvető fontosságú ahhoz, hogy az európai gazdaság előre haladjon. Ide tartozik még a halászat, az erdőgazdálkodás is. Ezek a legfontosabb szektorok többek között. Ezek a szektorok összességében 12 millió gazdát foglalkoztatnak, és 1,4 millió nem gazda jellegű vállalkozásról is beszélünk, ami szintén több millió munkahelyet biztosít Európában. Vagyis nagyon fontos, hogy ez a szektor versenyképes legyen. A kohéziót elősegítendő a vidéki területeken, és alapvető fontosságú a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából is, hiszen hogyha a gazdasági növekedés fellendül Európában, akkor a munkanélküliségi statisztikákat, ez azonban, ez bizonyos szektorokban nem érinti, és itt a mezőgazdaságnak kell belépnie. De nagyon fontos az innováció is, és a környezetvédelem vagyis számos terület szempontjából fontos az, hogy a mezőgazdaság egészséges legyen. És az agroélelmiszer láncba két évtizedig nem volt beruházás, ez is elmondható. Ennek kapcsán most elékezett az ideje, hogy a nem hatékony infrastruktúrát és felszerelés felváltsa végre a modern technológia és a hatékonyság és azt hiszem, hogy ezt mindenképpen meg tudjuk valósítani a magánszektor és az Európai Befektetési Bank, valamint az Európai Unió szakpolitikák segítségével is. Ilyen formában az agrobiznisz szektornak óriási potenciálja van Európában. A másodikok, hogy az Európai Befektetési Bank holnak a szerepe miért alapvető fontosságú volt. Hmm. Az arra kértek föl bennünket, hogy az európai vállalkozásokat jobban internacionalizáljuk. Önök is tudják, hogy az Európai Tanács tavaly elfogadott egy határozatot, miszerint elő kell segíteni és támogatni kell az európai vállalkozásokat azon az úton, hogy aktivizálják magukat a nemzetközi szintéren, az Európai Unión kívül is, és a bank, természetesen Európai Uniós bank, a a volumenünk 90%-a Európai Uniós ö, eredetű, de a 10%-ot ne felejtsük el, amely harmadik országokból származik. Ez 8 milliárdos összeg évente. Például aktívak vagyunk Szenegálban, és más akácsi országokban is. Ezt ne felejtsük el. Az utóbbi öt évben Billy Marterel barátom és elődöm vezetésével az Európai Bank, befektetési bank már 20 milliárd eurós összeget támogatta az erdészetet, a halászatot és az ehhez kapcsolódó projektek költségvetését, és folyamatosan a bank lépett fel motorként, hitelek nyújtásával, de tanácsadói funkciót is ellátunk, ezen túlmenően a tagállamok kérései tanácsadói ügynökségeken keresztül is, ex ante elemzéseken keresztül is támogatjuk, és az egyik prioritásunk természetesen a garancia rendszerek kifejlesztése a KKV-k számára az élelmiszerek és az élelmiszer feldolgozás területén, hiszen a KKV-k a mezőgazdasági területen nagyon fontosak. Ezen kívül együttműködünk, és tervezünk további együttműködést a kutatás-fejlesztés területén, és az úgynevezett inofin termékekre gondolunk elsősorban. Tisztelt elnök úr! Emléletileg itt eszmecseréről van szó, vagyis rövidre fognám a monológomat. Két további megjegyzésem lenne már csak. Az egyik a Juncker kérdés. Azt hiszem, hogy a mezőgazdasági szektornak nagyon komoly előnyei származhatnak a Junckeri tervből, mint beruházási tervből, ahol az Európai Bizottság, az Európai Befektetési Banknak garanciákat nyújt a kockázatosabb beruházások esetére. Ez új lehetőségek tárházát nyithatja meg a szektor számára és a bank számára is. Jelenleg ebben a kontextusban új termékeket fejlesztünk ki, például banki garanciákat, fiatal gazdáknak hitelportfóliókat, például erdészeti alapokba is jobban be akarunk avatkozni, és más alapokba is, illetve az Európa Bizottsággal is tárgyalunk a kockázat megosztási rendszerek tekintetében, amelyek az IIB számára egyrészt a mezőgazdasági hitelek volumenét megnövelhetné, és kockázatosabb projekteket is finanszírozhatunk, és már beazonosítottunk új ügyfeleket, közvetítő bankokat és mezőgazdasági szövetkezeteket is, amely egy új szektor a számunkra. Az utolsó pont, elnök úr, az az a kérdés, hogy ön vállalkozóként vagy szektorként miért akarna az Európai Befektetési Bankkal bizniszelni? Nos, erre több ok is van, hogy miért érdemes ez. Az egyik az az, hogy versenyképesek vagyunk az árakban, ami nagyon jó mindig, ha beruházásokról beszélünk. És amikor az árakat határozzuk meg, akkor a magánbefektetők nagyon gyakran eljönnek, és velük is tárgyalunk. A második előny a, hosszú lejárati időnk, ami szintén nagyon előnyös az innováció szempontjából, és a befektetések szempontjából. A technikai segítségnyújtásunk és tanácsadásunk, jelen pillanatban ez a szolgálatunk nagyon magas színvonalú, a kellő körültekintés elvét is könnyebben lehet így alkalmazni. Nagyon jók a kapcsolataink a regionális és a helyi hatóságokkal is, tudjuk a szabályokat, a KKV-k viszont nem, nincsenek mindig tisztában a szabályokkal, úgyhogy mi nekik is tudunk segíteni a hatóságokkal való ügyintézésben, ugyanis a finanszírozás sokszínűvé tétele, diversifikációja mindig fontos és jó dolog egy vállalkozás számára. Ne felejtsük el, hogy mi akkor is pénzügyi finanszírozó partnerek vagyunk, hogyha a gazdaság éppen rossz bőrben van, ugyanis mi nem ciklusokban dolgozunk, anticiklikusak vagyunk, ezt mi így szoktuk hívni, vagyis akkor is a piacon maradunk, amikor éppen ez a szektor bank, vagy amikor a kockázatos projektekbe történő beruházást éppen senki nem tartja tanácsosnak, akkor mi még mindig beruházunk. Mi a div leverage ben soha nem veszünk tehát részt, mi a részvényeseket ezekben az időkben még többre kérjük, és nagyon elkötelezettek vagyunk az európai gazdaság kedvéért, hogy ezt tegyük, és a mezőgazdaság nagyon fontos része az Európai Uniós gazdaságnak. Ezért nagy örömmel tekintek az eszmecsor elébe önökkel, nem csak ma, hanem a következő évek során is, hogyha bármilyen kérdésük van, még akkor is, ha már elhagytuk ezt a termet, kérem ne habozzanak, hívjanak föl, vagy a csapatom bármely tagjával vegyék fel a kapcsolatot, biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában válaszolunk a kérdéseikre, kérésekre. Nem biztos, hogy mindig pozitív lesz a válaszunk, de mindenképpen foglalkozunk az önök kéréseivel. Ha nem tudunk azonban segíteni, akkor mindenképpen megkapják a világos választ is tőlünk, hogy miért nem vagyunk abban a helyzetben, hogy segítsünk. Kedves parlamenti képviselők, még mindig a tanulási szakaszban vagyok, úgyhogy kérem bombázzanak javaslatokkal és elképzelésekkel, megtekintem ezeket Luxemburgban a csapatommal együtt, megnézem azt, hogy a mezőgazdasági biznisz szempontjából ezek a javaslatok mennyire konstruktívak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen! A következők kértek szót. Guidera. Czy jako pierwsza? Jeszcze pan poseł Hajtoma, pan poseł Kaputo. Rozumiem, że po én úgy látom a dolgot, hogy mindenkinek adhatunk kettő percet. Megginis asszony, parancsoljam. Köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözlöm itt a szakbizottságunkban, alelnök úr. Néhány specifikus kérdésem van. Nem említettem a gazdálkodóknak, az egyéni gazdálkodók hitelhozzáférésének kérdését. Hogan biztos úr a nyári hónapokban említette, hogy ez lehetségesi válhat. Az írgazdálkodók meg azt kérdezik tőlem, Írószeg irodamtól, hogy mikor férünk hozzá, tényleg 20 éves futamidőre, tényleg alacsony kamattal le. Kérem tehát azok számára, akik esetleg most a világ minden pontján bennünket hallgatnak, tisztázza ezt a kérdést, ezen felül. Mi a tagállamok szerepe, Hogyha tehát az Európai Beruházási Banktól hiteleket vehetnek fel a gazdálkodók, milyen szerepet játszanak majd a tagállamok. Gondolkoztak-e azon, ez a következő kérdésem, hogy a fiatal gazdákat támogassák ezt? Sokan végeznek agrárképzést, de nagyon keves, kevesen válnak igazi gazdálkodóvá, egyszerűen a induló tőke hiányában. Tehát hozzáférnek-e a gazdálkodók, illetve a fiatal gazdák az EBB finanszírozásához. Dessz úr, tessék. Köszönöm szépen, alelnök úr. Örülök, hogy az elődjének utódjaként, hogyha így fogalmazhatok, elődjét jól ismertem, és barátomnak mondhattam, eljött hozzánk. A mezőgazdaság 25 millió munkahelyet biztosít Európában. Erről néha elfeledkezünk. Én Bajorországból jövök, modern a gazdálkodás minősége, a színvonala, de a mezőgazdaság még mindig több embert foglalkoztat, mint az autóipar például. Bár nem direkt a mezőgazdaság, hanem a mezőgazdasággal összefüggő egyéb ágazatok. A helyzet Európában persze nagyon különböző az egyes tagállamokban. A helyi takarékszövetkezet illetve a Raiffeisen Bank 6 évre 1 százalékos fix kamatozású hitelt biztosított, 12 évre pedig másfél százalékra. Jobb ajánlatot biztosít az EBB, ezt szeretném tudni. Hogyha jobbat, akkor talán a tárgyalásaim során erről még beszélhetek. És kíváncsi volnék, hogy mondjuk 20 évre hogyan, milyen kamatlábakat biztosít az EBB. Erre mondom azt, hogy nagyon különböző helyzetek, helyzet van az egyes tagállamokban. A kamat szint ember emlékezet óta, legalábbis a magam emlékezete óta a legalacsonyabb. Érdekes az is, és beszélt is arról, hogy az Európai Beruházási Bank mennyire képes kockázati tőkét mozgósítani. Ez egy fontos kihívás, egy fontos téma a mezőgazdaság számára. Örülök az kirajzolódó együttműködésnek, és remélem, hogy folytatjuk az együttműködést önökkel. Köszönöm, Rópi képviselő. Elnök úr, köszönöm szépen. Alelnök úr, egy sor kérdést szeretnék önhöz intézni. Litvániában nincs olyan sok szövetkezet. Tulajdonképpen most jönnek létre újra a szövetkezetek, ezért örömmel hallom, hogy támogatni akarják a szövetkezést, a szövetkezeteket a mezőgazdasági területen. Milyen elvek alapján? Milyen elvek alapján támogatják a mezőgazdasági szövetkezeteket? Litvániában rengeteg pénz áramlott a tejágazatban. Akkor, amikor tej áram elfogadható volt, az ágazat évről évre növekedett, de azóta összeomlottak az árak, második év óta nem nőnek az árak, és sem az állam, ha az állam és az Európai Unió nem tudja kezelni ezt a válságot, akkor súlyos kihatása lesz ennek, például a beruházási szint csökkent. Csupán október havában Lipta, Litvániában a gazdálkodók 2%-a vonult ki a tejgazdaságból próbálják visszafizetni hiteleiket, úgyhogy eladják az ingóságaikat. Az elmúlt években egyébként az élőállat szám is csökkent. Igazából a saját országomban, hazámban a tej termelőknek nincsen jövője. Az emberek pedig nem annyira ö, szívesen vesznek fel hiteleket, vitaminhoz, takarmány volna szükségük a hitelekre, de már megégették a kezüket. Szóval kíváncsian hallgatnám, hogy a tejágazat és más ágazatok, amelyek az európai mezőgazdaság jövője szempontjából fontosak, hogyan lehet biztosítani, hogy valóban jövő, egy, kiten, egy jövővel is rendelkezzenek a gazdaságban. Köszönöm szépen. E, gracias, presidente. képviselő, köszönöm, elnök úr. Egy konkrét kérdést szeretnék feltenni. Amikor az EBB képviselője e, kockázati műveletekről beszél, szeretném tudni, hogy pontosan mire gondol. Aguilera, bardzo proszę. Aguilera képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt az előadása, főleg azért, hogy megismerjük és megtudjuk, hogy mit tett az Európai Beruházási Bank az agrár ágazat és az agrár élelmiszeripari ágazat érdekében. Úgy gondolom, hogy ezekben az ágazatokban nincsenek különösebben tisztában azzal, hogy milyen lehetőségeket nyújthat az önök bankja. Én, amit eddig tudtam, és megint ezt szonnal egyetértek, úgy tudtam, hogy hazám, Spanyolország esetében az EBB-vel való kapcsolatok általában támogatás kérésére terjedtek ki a közigazgatás részéről. Nem tudtam, hogy a gazdák is közvetlenül fordulhatnak önökhöz. Ha ez így van, szeretném tudni, hogy milyen formában történhet ez meg. A fiatal gazdák kapcsán szeretném tudni, hogy milyen megoldásaik vannak arra, hogy a fiatalokat is bevonjuk a mezőgazdaságba, illetve milyen támogatást tudunk nekik nyújtani. Például a szövetkezetek milyen támogatásban részesülhetnek, ez is érdekelne. Köszönöm. Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm alelnök úr, hogy eljött a szakbizottságunkba. Nagyra értékeljük, hogy az Európai Beruházási Bank részt vesz a mezőgazdaság finanszírozásában. Az EBB különböző szerep lehetőségeiről beszélt. Valóban érdekes feladatokat jelent ez. Három dologra gondolok. McGuinness és Albert Dess is már beszéltek erről. Biztosítani kell jobb hozzáférést a pénzeszközökhöz, főleg a fiatal és a gazdaságukat most alapító gazdák számára. Ez egy nagyon tőkeintenzív lépés. Jó, hogyha az EBB be is részt vesz itt. Érdemes, érdemes volna az EBB-nek azon gondolkozni, hogy új pénzeszközöket fejleszen ki, a kockázatok kezelésére, a járványok vagy a rossz időjárásból eredő kockázatok kompenzálására, vagy esetleg olyan eszközök kidolgozására, amelyekkel a marzsokat stabilizálni lehetne hosszú távon. Nem hiszem, hogy egyedül a kormányok feladata volna ez, hanem érdemes volna magán a befektetőket is bevonni. Itt jutna az EBB-nek szerep. Kérdezem ezen felül, hogy az EBB az új innovatív kutatási projektekbe is beruház vagy sem. Kaputó képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm én is, hogy az Európai Beruházási Bank alelnöke eljött közénk, főleg Azért, mert önnek is mezőgazdasági háttere van. Persze, az EBB már tevékenykedik ezen a területen. Olaszországban például 50 millió eurót biztosít a fiatal gazdák számára. Ugyanakkor figyelembe véve mindazt, amit mondott, főleg az, antic, az EBB anticiklikus műve, működéséről összevetve más bankokkal. Egy kérdésem van. Kérdezem, hogy a mezőgazdasági ágazatban milyen speciális intézkedéseket irányoznak elő, hiszen a mezőgazdasági ágazat, hogy nem mondjuk az agrárium területén a hozamok, a profit marzs nagyon alacsony. A bankok általában tehát nem nyitott karokkal várják a gazdálkodókat, nem szívesen helyeznek ki pénzt. Éppen ezért fontos volna egy olyan preferenciális csatornát kialakítani, amelynek segítségével az ágazat specifikus kockázatait lehetne kompenzálni egyetértek az előttem szóló kollégával, garanciákra van szükség, hiszen előreláthatatlan veszélyek lesekednek az európai, és nem csak az európai gazdálkodók életére. Érdemes volna esetleg elgondolkozni egy garancia alap felállításán, amely akkor lépne életbe, amikor valami súlyos dolog sújtja az ágazatot. Köszönöm szépen, jár kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött lánök úr. A kockázati tőke kapcsán van egy kérdésem. A tej ágazat, mint tudjuk, komoly árválsággal függ. Az európai gazdálkodóknak azt próbáljuk megmutatni, hogy ne, az európai szintér nem tud megfelelni minden elvárásoknak arra bátorítjuk a gazdálkodókat, hogy vegyétek a sorsotokat kezetekbe, próbáljatok magatok szabályozni a piacot, próbáljatok egy anticiklikus raktárkészletet kialakítani, de persze a tejpor előállítása és a raktározás rengeteg pénzbe kerül. Nem volna -e tehát megoldás, hogyha szövetkezétek bevonnák a kockázati tőkékt, de mondom, itt nem százezeres, hanem inkább tízmilliós összegekről beszélünk. Köszönöm szépen. Nekem is van egy kérdésem, hogyha megengedik. Tudjuk, hogy ne tudnánk, hogy milyen fontos szerepet játszik a víz a mezőgazdasági termelésben. A víz infrastruktúra. valamint a termelői szervezetek is fontos szerepet játszanak. Érdemes volna új pénzeszközöket kialakítani, amelyeknek segítségével a támogatási rendszert lehetne kivezetni. De ugyanakkor látni kell azt is, hogy a kutatás, az innováció inherens kockázatokkal jár. Hogy látja ön ezt a helyzetet, milyen ötlete, felvetése van mindezzel kapcsolatban? Thank you for, uh, for the questions. Uh, Köszönöm a kérdéseket. What the European Investment akkor most jobban meg tudom magyarázni az EBB tevékenységét. Először is ez nem igazán kapcsolódik az önök kérdéséhez. Szeretném elmondani, hogy a gazdasági válság kitörése óta, különösen 2007 óta az EBB teljesen más jellegű intézmény, mint korábban. Egy nagy infrastruktúra bank voltunk korábban. energia infrastruktúra autópályák, repülőterek, stb. stb. Még mindig tevékenykedünk ezen a területen, de most már a portfóliónknak ez nem a 75%-a, hanem csak az egyharmada, vagyis átkerültek a hangsúlyok a portfóliónkban. Az egyharmad még mindig az infrastruktúra, és azt hiszem, hogy ez meg is marad a jövőben is, mivel mindig van erre szükséglet. Mindig van szükség az új infrastruktúrára és a karbantartásra is, például Észak-Rajna-Vesztfáliában, ahol a karbantartás nagyon lemaradt. De az egyharmad, az a KKV-k területe, nekik nyújtunk hiteleket, ami nagyon fontos terület, mivel itt nem csak a mezőgazdasági szektorban fontos az, hogy a finanszírozási forrásokhoz hozzáférjenek a KKV-k, nagyon sok KKV és mikrovállalkozás kezét nagyon megkötötte a gazdasági válság, és itt léptünk mi be, ez a portfóliónk egy, másik egyharmada, és a következő harmadik egyharmad az egyfajta koktél, a lakhatás, a képzés, oktatás, stb. Vagyis megváltozott a bankunk. És remélem, hogy a saját tagállamaikban a különböző vállalkozásokkal és egyénekkel való eszmecseréjük során meg fogják önök is említeni, hogy már nem csak az infrastruktúra tartozik a tevékenységeink körébe, hanem számos szektorban tevékenykedünk. Európa szerte járjuk az országokat, és lehet, hogy nem hiszik el, de nagyon sok olyan vállalkozás fordul hozzánk az EBB-ben, amelyek korábban soha nem is gondoltak erre. Át se futotta az agyukon ez a gondolat. Most a kérdéseket érnék le. Az első Megginisz asszony kérdése. A gazdák finanszírozása. Kezdjük az Álvizdári-val, mivel régen, ezt, régen ezt a, a Hogan alapnak hívták, ez volt a leánykori neve, de most ezután a szakbizottság ülés után is egy órakor Hogan biztos úrral fogok találkozni, ugyanis ő nagyon komolyan nyomás alá helyezte ez ebben a folyamatban is a bankunkat, és megnyugtathatom önöket, hogy én is felgyorsultam. Ma reggel nagyon sok telefon beszélgetésünk volt, ugyanis a következő a lényeg ennek a dílnek, a következő a felépítése. Készen állunk arra, hogy elinduljuk ebbe a teipari alapirányba, még számos kérdést tisztáznunk kell a kereskedelmi szektorral, de őszintén szólva, amikor mi belépünk, akkor mindig azt mondják, hogy hát igazából ezt mi is meg tudjuk tenni magunktól is. Most abban a pillanatban, hogy beavatkozunk a piacba, a többiek azt mondják, hogy álljunk meg, álljunk meg, ezek a mi ügyfeleink, ne avatkozatok be. És mi közbankként minket kötnek a szabályok, hogyha a magánszektor önállóan is meg tudja oldani, akkor ez nagyon rendben van, de mi azt kérdezzük tőlük, hogy miért nem szóltatok korábban, mielőtt Hogan biztos úrral er-, ezt, ezt egyáltalán kitárgyaltuk volna. Vagyis ma reggel azt mondtam a kollégáimnak, hogy folytatjuk, addig, amíg már az egész megvalósul, és aztán látjuk, látjuk majd, hogy hogyan tovább de egyértelmű az, hogy ez, ez meg is fog történni, erről biztosíthatom önöket. És ugye itt valaki azt mondta, hogy a magánszektort is be kell vonni. Persze, persze, a magánszektorral is foglalkozunk. Ö, ö, tulajdonképpen csak 1600 munkatársunk van, olyan óriási az intézményünk. Franciaországban is együttműködünk a mezőgazdasági szektorral, Hollandiában a Rabobank, vagyis mindig megvan egy konkrét bank, amivel együttműködünk, hiszen nem tudjuk lefedni egész Európát, de a biztos úr nagyon komoly pressziót helyez ránk, hogy gyorsítsuk föl, és a lehető leggyorsabban eredményeket is produkáljunk. Egy ír teipari alappal indulunk, ez a, itt a miszupét kell elképzelnünk, vagyis arról van szó, hogy a piac Európában ez a koncepció, és erről van szó, ez a menetrend, és ezt aztán copy paste minden országban. Ez az egyik kezdeményezés. Ez az egyik kezdeményezés, amin dolgozunk. A második dolog, egy olyan eszköz kifejezésen dolgozunk, amely a fiatal gazdákat segíteni abban, hogy átvegyék a vállalkozást. Ez egy vadonatúj terület az EBB tevékenységében, de azt hiszem, hogyha Juncker úr elképzeléseit jól ültetjük át a gyakorlatba, akkor új termékek őket is tudunk támogatni a piacon. És volt még egy kérdés, azt hiszem, hogy McGinnis asszonytól a, az adó reform ügyében. Nos, ehhez semmi közünk, itt nem tehetünk semmit az adó ügy területén, hiszen ez tagállami kompetencia. Szentász úr, itt az 1 százalék, 1, másfél százalék 12 éven belül, és hogy itt még mindig olcsóbbak vagyunk-e. Ez, ez a különbség ahhoz képest, ami 7 évvel ezelőtt volt. 7 évvel ezelőtt az európai gazdaság hitelválság, illetve likviditási fizetőképességi válság volt, nem volt hozzáférés ezekhez az eszközökhöz, de most már ez teljesen megváltozott, hiszen Draghi úr egyszerűen szórja a pénzt mindenhol Európában, és noha a hitelek olcsóak, a vállalkozások mégis lemaradtak. Itt nem az árról van szó, hanem a kockázat felvállalása a probléma, a kockázat felvállalási kapacitás az európai gazdaságban, ami mindig nagyon alacsony, és ezért jött be a Junkeri terv, nagyon is időben, mivel a Junkeri terv lehetővé teszi a bankoknak az, hogy több kockázatot vállaljanak. És ez az előre vezető út szerintem. Ami az innovációt illeti, az innováció kapcsán már ezen a területen aktívak vagyunk, és még a Juncker tervet megelőzően is már aktivizáltuk magunkat, ez a Horizont 2020-as program keretében tettük, és a Refit keretében, és ez folytatódik tovább is, és reméljük, és azt várjuk, hogy több minden is történik, még tovább aktivizáljuk magunkat a következő évek során, mivel a részvényesek erre engedélyt adnak a bankunknak, és jár úrnak is válaszolnék a tőke kapcsán. Ne felejtsük el azt, hogy az RBB nem csak hitelező, és nem csak tanácsadó, és nem csak blending intézmény, hanem van egy európai befektetési alapunk is, ami a tőke része az egésznek, és ez egy nagyon érdekes eszköz a tekintetben, hogy a nem banki jellegű finanszírozási forrásokhoz is hozzáférés biztosít, ami nagyon fontos. Az európai gazdaság túlságosan is függ a banki finanszírozásoktól. Például az európai, illetve az Amerikai Egyesült Államokban ez nem így van. Ők a nem banki függőségű finanszírozásokban gondolkoznak inkább. Tehát, hogyha olyan vállalkozásokról beszélünk, akik ezt a lehetőséget favorizálnak, akkor kérem küldjék el őket az EBB-be mivel az európai befektetési alap kollégákhoz el tudjuk őket irányítani. Ez egy olyan téma, ami mindig újra és újra felmerül, hogy itt 50, itt mindig a, arról beszélünk, hogy a bank hitelez, de nem feltétlenül ilyen egy, egysíkú ez, hiszen a kereskedelmi szektorokkal nagyon szorosan össze ő, együttműködünk a tagállamokban, az indirekt hitelezésben, és direkt hitelezés pedig 5 milliótól indul. És ne, ez nem egy éves, hanem több éves futamidejű is lehet, és az Európai Befektetési Alap az egyik nagyon fontos eszköz, ahol tevékenykedünk. És az utolsó kérdés, remélem, hogy semmit nem felejtettem el, hogyha igen, akkor kérem nézzék ezt el nekem, és ismételjék el a kérdéseket. Az elnök úr már elment, de nem baj. Ő azt kérdezte, hogy a víz szektor területén mit történik, aktívak vagyunk-e? Igen, aktívak vagyunk. Például Belgiumban van az egyik legnagyobb ügyfelünk, az Aquafin, a, a tiszta ivóvízhez való hozzáférés szervezete, ami természetesen a mezőgazdasági szektor szempontjából is nagyon fontos, nem csak itt, nem csak Belgiumban, és ez nem csak itt fontos, hanem például a szubszaharai afrikai területeken is, ott is arra kérjük az érintetteket, hogy tegyenek többet a mezőgazdasági szektorban, de aztán ott is kell investálás, oda is kell beruházni, infrastruktúra van szükség, mert hogyha valaki termel, de nincs például a közlekedési infrastruktúra megoldva, akkor teljesen feleslegesen termel, és a tiszta víz is alapvető fontosságú, különben nem működik semmi. De ezt már elég régóta végezzük a vízzel, csak azokat a tényezőket szerettem volna kihangsúlyozni, ahol még többet is tehetünk. Tehát pontosan amiatt, hogy több kockázatot tudunk felvállalni, több innovatív projektet, több új terméket tudunk felvállalni az új, a, a fiatal gazdák esetében, hogy könnyebben tudják átvenni a céget a szüleiktől, illetve azon is dolgozunk, hogy a kereskedelmi bankokkal egy olyan mechanizmus jön létre, ami a teipari szektorban működik, és remélem, hogy egykor ma Hogan biztos úrral is jó eredményeim lesznek. Úgyhogy ezt elindíthatjuk, úgy, elindíthatjuk a lehető leggyorsabban. Köszönöm a figyelmüket, és ha valamit kifelejtettem, akkor elnézést kérek. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Muchas gracias, señor Balecón. Mm, köszönöm szépen, Balecón úr. Azt hiszem nagyon érdekes volt ez az eszmecsere, amelyben felvázolta az Európai Beruházási Bank mezőgazdasága kapcsolatos lehetőségeit. Nagyon örülök ennek. Nagyon jó az egyetértés Hogan biztos úrral is a tejágazatot tekintve. Köszönöm a hozzászólását, lesz még majd más alkalom is, amikor elmélyíthetjük ezt az eszmecserét, és kiterjeszthetjük más kérdésekre. Szeretném még jelezni, hogy jóvá hagytuk a koordinátorok ajánlásait, és még arra emlékeztetném önöket, hogy a következő ülésünkre november 30-án délután kerül sor, valamint december 1-én délelőtt és délután. Ezzel végighaladtunk a napirenden. Köszönöm szépen!